Dear colleagues, we are starting. Kedves, kedves kollégák, kezdjük. Mivel Roy úr nincs itt, csehül fogok beszélni, mert ez az anyanyelvem. Nos, a ma délutáni iparpolitikai szakbizottsági ülés amely nyilván az energetikával és a kutatással is foglalkozik, mármint a szakbizottság, megkezdi munkáját. A ma délután Rói úr nem tudott eljönni, de holnap már csatlakozik hozzánk. Mielőtt az iparpolitikai meghallgatásra térnénk át, és Herdegárt biztossal az eszmecserére, egy-két szervezési kérdést kellene megvitatnunk. Először is a napirend módosításával kezdeném, ez a holnapi napra vonatkozik. Holnap az első pontban mhm. Tájáni biztos úrral kellett volna eszmecserét folytatnunk, de sajnos nem tud eljönni hozzá. Další zasedání. Návrh tedy je takový... Úgyhogy ezt a napirendi pontot egy későbbi időpontra kell napolnunk. A javaslat a következő. Holnap a 13-as ponttal kezdenénk, és a Wagner véleménnyel, a 14-es ponttal, Ezeket a szavazás után kellett volna tárgyalnunk. Aztán a szavazást követően a remek jelentéssel a 15-ös ponttal folytatnánk. Feltételezve, hogy nem javasol senki más napirendi módosítást, illetve nem ellenzi ezt a javaslatot, ezt a napirendet elfogadottnak tekintem módosított formájában szeptember 29-i és 30-i jegyzőkönyvekkel kapcsolatban senki nem ö, fogalmazott meg ellenvéleményt, úgyhogy elfogadottnak tekintjük őket. Ennyit a szervezésről, és most pedig nagy örömmel adom át a szót mini meghallgatásunk elején új és integrált iperpolitika Európa számára címe Lange úrnak. aki ezt a meghallgatást fogja levezényelni. Parancsoljon, Lange úr! Ja. ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, Egy olyan fázishoz értünk, amikor az új iparpolitika bemutatása itt Európában konkrétabb formát ölt, és azt gondolom, hogy ez helyes. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor az iparpolitika Európában, hát nem éppen a legnagyobb figyelmet kapta, és ezért a versenyek társakkal szemben háttérbe szorult, hátrányba került. Ezért aztán a megfelelő munkahelyek, a minőségi munkahelyek kérdését újra kell gondolnunk Európában. Ezért azt gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy új megközelítésre helyezkedünk, amikor az iparpolitikával foglalkozunk, és talán sikerül megegyezni egy stratégiában is. Megvannak a megfelelő kritériumok, a versenytársakkal kapcsolatban. Brazíliában van egy iparfejlesztés politikai ügynökség, Kínában új öt éves terven dolgoznak, fabrikálnak pont a high-tech iparágazatban. Az USA-ban ugye óriási beruházásokat láthatunk az ipari termelésbe. Tehát ezeket látva úgy gondolom, hogy idő volt lépni itt Európán belül is. Kedves kollégák, látták a jelentéstervezetemet. Kaptam már kommentárokat is ezekkel kapcsolatban, és a bizottság részéről is elkészült a közlemény, tehát megvan az input az új megközelítéshez az európai iparpolitikára vonatkozóan. Mindkét megközelítésnek vannak olyan pontjai, amelyek metszetbe esnek, de vannak különbségek is. Hagy emeljem ki akkor azokat a tartóosztoknak is gondolható közös pontokat. Az integrált megközelítés a bizottságon belül is, az európai iparpolitikának a különböző elemeit helyezi a központba. Nyilván az Európai Parlament szeretne itt egy kicsit tovább lépni, Fontos természetesen, hogy az iparpolitikát elemezzük és ellenőrizzük a jogalkotás szempontjából is, és egyáltalán a koordinálás jobb legyen az iparpolitikán belül. Ugyanakkor egy integrált megközelítés legyen az európai és a tagállami szint között. Azt gondolom, hogy ez is kézenfekvő, hogyha előre kívánunk jutni, akkor a tagállamokkal is sokkal szorosabban kell együttműködni, és a munkánkat koordinálni. Azt is nagyon lényegesnek tartom, hogy fogalmazzunk meg egyértelmű célkitűzéseket, és ellenőrizzük is azt, hogy elértük -e ezeket a célkitűzéseket. A bizottsági közleményben a legvégén olvashatunk erről, hát ezt azért prominensebb helyen is ki lehetne fejteni a véleményüket erről. Én úgy gondolom, hogy megfelelő eszközöket kellene rögzíteni, amelyekkel utána ellenőrizni lehet a az előrelépést, a célkidőzések megvalósítását. Természetesen megfelelő makrogazdasági politikába is bele kell ágyazni ezt az iparpolitikát, erről volt már szó, és a stabilitás és növekedési paktum kapcsán is beszéltünk erről, tekintettel pedig a gazdasági válságra az is teljesen egyértelmű, hogy csak megfelelő gazdaságpolitikai kontextusban értelmezhető az iparpolitika, ebbe kell beleágyazni ezt. Hogyan is működnek akkor az intézkedések, hogyan fogják megmutatni a hatásukat? Ugye az erőforrás hatékonyság témáját körüljártuk már, hogyan tudunk a KKV-k felé közelíteni, ezek mind fontos kérdések. Aztán az ágazati megközelítés a húzó ágazatokban. Egy ugyanolyan fontos kérdés. Talán egyes területeken a parlament és a bizottság megközelítését próbálják egy kicsit elmozdítani egymás felé. Ez csak akkor működhet, hogy a külső szakértőket is meghívunk, akik hajlandóak velünk eszmét cserélni, és ezért nagy öröm számomra, hogy ma kiemelt szakértőket köszönthetünk, akik inputot is adhatnak egy ilyen új iparpolitikai megközelítés kialakításához. Azt gondolom, hogy ez egy jó felütés, remélem, hogy további lépések is követik majd ezt. Én is követtem a jelentésemben, hogy legyen egy partnerség, amely minden egyes szinten mozgó érintettet összekapcsol az iparpolitikai vezetést is be kell vonni természetesen, de nem csak a magas lóról kell úgymond diktálni. A bizottsági közleményben talán itt is egy kicsit egyértelműsíteni kellene, hogy a partnerségi elem fontos. Még egyszer mondom, nagy öröm számomra, hogy ebben a konstruktív partnerségi dialógusban ma megtesszük az első lépést, és az iparpolitika jövőjét így megalapozzuk. Elmondtam, hogy az európai szint összekapcsolása a nemzeti szinttel nagyon fontos, nem győzem eleget hangsúlyozni ezt, és az ipari ö, nagykövetet Franciaországból is köszöntöm, aki természetesen a nemzetállami ö, perspektívából el fogja mondani a véleményet. Jákob úrnak meg is adom a szót elsőként. Monsieur le rapporteur, mais... Előadó úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagyon köszönöm, hogy én kedvesen meghívtak erre az ülésre. Ugyanis úgy gondolom, hogy az iparpolitika elért álló kihívás természetesen az európai gazdaság jövőjéhez tartozik. És ennek egyik legfontosabb része. Önöknek pedig igen jelentős szerepük van ebben, hiszen önök is igen közel állnak ehhez a problémához. Nagyon remélem, hogy az Európai Unió belül mindannyian segíthetünk majd abban, hogy túllépjünk ezen az első lépésen, amelyet a bizottsági nyilatkozat képvisel, de már le is vontam azt a következtetést, pontosan a jelentés alapján, hogy az első ilyen jellegű munka már is ebben az irányba mutat. Talán röviden szeretnék néhány szót szólni témánkról. Említette, hogy ipari nagykövet voltam, ez eléggé eredeti dolog, azt hiszem, hogy Európában talán ilyen funkció máshol nincs is, úgyhogy el szeretném magyarázni önöknek, hogy ki is vagyok, és miért is neveztek ki erre a feladatra. Nagyon röviden, ipari képzettséggel rendelkezem, és ezzel is foglalkoztam, sajnos már több mint 40 éve. közepes méretű céget vezettem és vezetek is, amely a nemzetközi piacon mechanikai berendezéseket gyárt. A francia nemzetgyűlésnek is voltam tagja, regionális tanácstag Brötányban. Végezetül pedig különböző ipari, szakmai, főleg fém területén tevékenykedő szakemberek szövetségét vezettem, és nyilván együttműködtünk politikusokkal is. Talán ezért neveztek ki ö, ipari nagykövetnek körülbelül három hónappal ezelőtt. Franciaországban a tavalyi év végén, illetve az év elején került sor egy ilyen jellegű konzultációra, és ezért Esztrózi úr, az ipari miniszter és a köztársasági elnök döntött úgy, hogy ezt a feladatkört létrehozza. Nos, mi is a feladatunk? Franciaországban az ipari tevékenységet végzők, illetve a politikusok közötti kapcsolattartás, illetve a, a, az administratív tevékenységet folytatók között is, mert bizonyára önök is tudják, hogy iparpolitikával már évek óta foglalkozunk Franciaországban, illetve annak megreformálásával, és ezért örülünk annak, hogy európai szinten is beindult ez a folyamat. Ezen kívül a nemzeti, illetve az európai megközelítést is elő kell segítenem, és pontosan ezért vagyok ma itt. Ezen kívül kapcsolatokat kell teremtenem a francia magánszektor, illetve más európai országok magánszektora, illetve az állami ö, szektorok között A Franciaországban, illetve más európai országokban is, úgyhogy elég sok területen ö, tevékenykedem. Ma nem az a célom, hogy Franciaország elképzeléséről részletesen beszéljek az iparpolitika témájában, ez kicsit hosszadalmas lenne. Egyszerűen csak három vagy négy dologról szeretnék önöknek szólni, amelyek alapvetően fontosaknak tűnnek számunkra. Ezek közül az első nem más, mint az, hogy természetesen az európai integrált iparpolitikának mindenféleképpen az egyik prioritásává kell válnia az elkövetkezendő évek során Európának. Ez megerősítést nyert, mint elhatározás, úgyhogy most már a konkrétumoknak, illetve a hatékony lépéseknek kell követniük mindezt. Az integrált iparpolitika az egyik pontja az Európa 2020-as hét prioritásnak, de tudjuk azért, hogy ennek ellenére vannak még olyan politikusok, akik nincsenek meggyőződve arról, hogy ez a cél jól megalapozott, úgyhogy össze kell fognunk annak érdekében, hogy meggyőzzük őket. Miért is van szükség arra, hogy legyen integrált Európai Uniós iparpolitika? Nos, az egyik oka ennek, és ezt önök is nagyon jól tudják, sőt, az iparban tevékenykedők is, hiszen minden nap ezzel szembesülnek, nem elégedhetünk meg azzal, hogy a globalizáció jelenlegi formáját elfogadjuk. Fel kell lépnünk, és hatást kell gyakorolnunk arra, ahogyan ez a globalizáció működik. És csak is az európai szintű fellépés teszi ezt lehetővé. A kereskedelmi politika az egyik olyan exkluzív kompetencia, amely az Európai Unióé, mert országaink ezt az EU-ra bízták. Következésképpen kereskedelmi síkon multilaterális vagy bilaterális megállapodásokon múlik a különböző vállalkozások működése, amelyet az EU köt. A második ok a környezetvédelem terén keresendő, hiszen a szabályozók egyre inkább európai jellegűek. Igaz ez nagyon sok szabványra, főleg a környezetvédelmi szabványokra, ez egyértelműen kiderült az elmúlt néhány év során. De ugyanakkor a versenyre is, a versenyszabályokra, illetve a belső piaci szabályozókra. Ezek a kompetenciák európaiak, legalábbis zömükben, úgyhogy az iparpolitika keretén belül kell nyomon követni őket. Nagyon sok vállalat számára a legfontosabb piac nem más, mint az európai. És ez különösen igaz a kis és középvállalkozásokra, amelyek Európán belül tanulják meg azt, hogy hogyan kerülhessenek más piacokra is a sajátjukon kívül. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez lehetővé váljon számukra, és aztán Európán túl is megjelenhessenek. Aztán van még egy másik fontos dolog is, amiről sokat beszélünk, de azért még nem sok minden történt ezen a téren. Ez pedig a külső versenyképesség függése a pénzek fluktuációjától. Hiszen ez rendkívül nagy felelősséget ró az európai hatóságokra ezen a téren, úgyhogy a különböző fluktuációk egyszerűen az árfolyam fluktuációk minden egyes eddig eredményünket elsöpörhetik. Ezen kívül 34 millió munkahelyről beszélünk, ez pedig elég nagy kihívás, hiszen nem csak megőrizni kell őket, hanem fejleszteni és ehhez pedig európai iparpolitikára van szükség. A második fontos üzenet, amit közvetíteni szeretnék az önök számára, az az, hogy üdvözöljük azt, hogy a bizottság kommunikációt fogalmazott meg az integrált eh, európai iparpolitikáról. Ezt első lépésnek tekintjük, de ugyanakkor úgy véljük, hogy nem kevés még a tennivaló, hogy javítsunk ezen a kommunikáción, illetve tovább tápláljuk azt. Az integrált iparpolitika felé való elmozduláshoz mobilizálni kell az összes többi stratégiai jellegű kezdeményezést is. Az előadó úr említette az innovációt, tökéletesen igaza van, ez rendkívül fontos, de beszélni kell ugyanakkor a belső piacról, a kereskedelemről, az ipari ö, versenyképesség szempontjából. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy az iparpolitikát csak az önök szakbizottságának kompetenciáján keresztül tekintsük, valós horizontális megközelítésre van szükség. Ha versenyképes iparpolitikát akarunk, nem szabad elfeledkeznünk azokról a fontos aspektusokról sem, amelyek más főigazgatóságok hatáskörébe tartoznak a bizottságnál, illetve az Európai Uniónál, például másokra is gondolok, mint amelyekhez általában együttműködnek. Ágazati jeleget kell, hogy öltsön ez a politika, ezt kell támogatnunk. Ez nem kapott megfelelő hangsúlyt a bizottsági jelentésben, illetve a bizottság kommunikációjában. Márpedig mindenképpen meg kell találni azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével az ipari kiválóságot támogathatjuk és reklámozhatjuk nagyon sok területen. Ezen kívül azt is el kell mondani, hogy a jelenlegi kommunikáció jelenlegi formájában konkrét ajánlásokat nem tartalmaz. Itt a szakbizottságban elég sokat dolgoztak már ennek érdekében, szerintem azért nem kevés még a tennivaló. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak szép szavakat fogalmazunk meg, más kezdeményezéseket is figyelembe kell venni, ugyanis szerintünk sokkal átfogóbb megközelítésre van szükség, ha koherenciát és hatékonyságot akarunk biztosítani összességében. Az ágazati megközelítés nem elegendő, ahogy említettem, a bizottság konkrét kezdeményezéseket fogalmaz meg bizonyos ágazatok terén, de úgy gondolom, hogy valós stratégiai elgondolásokra van szükség, hogy megtaláljuk a prioritást élvező ágazatokat. És ezek nem csak az úgynevezett jövő ágazatai lehetnek, mert ez hibás gondolkodás. Ezek tényleg nagyon fontosak, de csak töredékét képviselik az egész európai iparstruktúrának. És az is nyilvánvaló, hogy a továbbiakban is segítenünk kell a már létező területeket, amelyek egyáltalán nem ö, idejét múltak még. Ott van például az úgynevezett mechanikai ö, gépészeti ipar, ág, amit a legjobban ismerek, és ami gyakorlatilag a legelső helyet élvezi. Elég régi iparágról van szó, de ugyanakkor modern iparágról is, úgyhogy semmi okunk arra, hogy félretegyük. Bizonyos prioritásokat kell, hogy élvezzen az intézkedések során az ilyen jellegű iparág. Harmadik üzenet, az európai belpolitikának iparágunk versenyképességét kell, hogy támogassa. Ez kell, hogy középpontjában legyen tárgyalásainknak. Iparágaink versenyképességét kell támogatnunk mindenféleképpen, de persze bizonyos feltételek tiszteletbe tartásával. Ezeket nyilván önök is ismerik, hiszen nagyon sokszor felvetődtek már itt a parlamenti tárgyalások során. Mindenképpen a versenyképességet kell támogatnunk szemben versenytársainkkal, akik gyakorta helyzeti előnyt élveznek bizonyos területeken, hogyha magunkhoz hasonlítjuk őket a világpiacon. A versenypolitikának adóásznak kell lenni a kezünkben, és nem, nem szabad, hogy megkösse a kezünket. Ez alapvetően fontos, tehát ez eddig nem mindig így volt. A bizottsági anyagban nincsenek ajánlások ebben a kérdésben. Figyelembe kell vennünk nagyon sok harmadik ország politikáját, akik államilag támogatják az egyes iparágokat Nos, ez az, ami torzítja a versenyt, és ezt még nem megfelelően kezeljük, vagy majdnem. Hiányosan. A belső piac követése, kimélyítése, Bárnyé úr javasolta ezt, ennek úgy kell megtörténnie, hogy a különböző vállalatok versenyképességét ne sújtsa. A bizottság javaslata ezért az, hogy jobb hatástanulmányok készüljenek, figyelembe véve, hogy milyen negatív hatással vannak a vállalatokra. Aztán ott vannak a környezetvédelmi jogszabályok, amelyek rendkívüli fontosságúak ilyen szempontból, hiszen ezek is torzíthatják a vállalatok versenyképességét. Nem arról van szó, hogy ne legyenek ilyen jellegű szabályozók. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük őket, és egyáltalán milyen jellegű jogszabályokat hozzunk. Meglepő egyébként ilyen szempontból, hogy az október 27-i bizottsági kommunikáció még csak meg sem említi például a szénszivárgás kérdését. Itt óriási hiányosságok vannak ilyen szempontból ebben a kommunikációban, és ezt pótolni kellene. Ami a kutatást és innovációt illeti, olyan téma ez, amely külön kommunikációban kapott helyet a közelmúltban, erre nem akarok most kitérni, de teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kihívás is alapvetően fontos. A kutatás és fejlesztés terén több mint megkétszereződött a költség, a kínaiaknál ez négyszeresére növekedett az elmúlt húsz év során, úgyhogy tényleg óriási a kihívás ezen a területen. Úgy gondolom egyébként, hogy az európai szabványpiac létrehozása végül is nagyon jó lenne, és nagyon jó lenne, ha minél előbb létre is jönne. Ami a klasztereket illeti, amelyek nagyon fontosak az iparpolitika szempontjából, mint eszközök, véleményünk szerint talán többet érdemelnének, mint az új stratégia bejelentése 2011-ben. Úgyhogy nagyon gyorsan el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni az együttműködést és a koordinációt az európai klaszterek között. Hasonlóképpen a finanszírozáshoz való hozzáférés is kihívás. Vannak már ugyan eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, a bizottság ebben a szempontból már tett is javaslatokat, de Franciaország különösen arra tényre szeretné felhívni a figyelmet, hogy Európában Létre kellene hozni egy kockázati tőke finanszírozási alapot, nem annyira tőke beruházási alapot, mert ez kockázatosabb, és ezért talán nagyobb közrészvételt igényel, mint a beruházási tőke. Aztán, hölgyeim és uraim, a kölcsönösség, erről jogosan elég sokat beszélünk. Ezen kívül a kiegyensúlyozottságról, és ezeknek prioritást kellene élvezniük az európai politikában. Ami a kereskedelmi politikát illeti, a feltörekvő országok egyértelműen megfogalmazzák, és elmondják, hogy milyen stratégiával kívánnak növekedni. Többek között ez a nem tarifáris ö, <clears throat> elveken alapul, és nagyon jól tudjuk, hiszen a bizottság is beszél erről kommunikációjában. De ugyanakkor ö, a végre, valós végrehajtása javaslatokra is szükség van, nem csak arra, hogy konstatáljuk, hogy mi a helyzet. És ez sajnos még pillanatnyilag nem egészen így van. Bár vannak már javaslatok, nem igazán kerültek eddig még végrehajtásra. Ez rendkívül fontos kérdés, és ez kizárólag Európai Uniós kompetencia is. Végezetül. Ezeket a javaslatokat Az Európai Unió stratégiai érdekeinek meghatározása előtt kellene figyelembe venni, még mielőtt új partneri kapcsolatokat építünk. Nem szabad a tíz évvel ezelőtti gondolkodásmódot követni, hiszen változtak a dolgok, változtak a többi országgal kialakított kapcsolataink, akikkel kereskedelmi kapcsolatokat építettünk ki, úgyhogy pontosan kell tudnunk azt, hogy mit akarunk, és figyelembe kell vennünk a jelenlegi helyzetet. Végezetül pedig a kereskedelmi védelmi eszközeinken is javítani kell, hogy hatékonyabbak legyenek, főleg a, a szavazás módja terén, jobb kommunikáció kialakítása terén a vállalatok felé, hogy csökkentsük a kommunikációs időt, illetve a VTO vonatkozásában, amennyiben ez jogos. Nos, hölgyeim és uraim, tisztelt előadó, Franciaország nevében ezeket az üzeneteket szerettem volna önöknek közvetíteni. Természetesen számíthatnak Franciaországra, támogatni fogjuk önöket, főleg az enyémre számíthatnak, mert én mindenképpen támogatom önöket, hogy előreléphessünk ezen európai iparpolitika felé, amelyre mindenféleképpen szükségünk van. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. A különböző javaslatok jobb kidolgozására vonatkozó kéréséről bizonyosan szó fog esni a vita során. Minden esetre köszönöm szépen, hogy felajánlotta, hogy támogat minket. Most pedig egy második szakértőnek szeretném megadni a szót, aki egy új tagállamból érkezik. és sok köze van kis vállalkozásokhoz, kis üzemekhez. Nurrői professzor urat üdvözölhetjük sorainkban Romániából, aki a román gyáriparosok szövetsége részéről fog hozzájárulni a mai tanácskozásunkhoz. Öné a szó, köszönöm. Domnule președinte, onorată asistență, domnilor și doamnelor. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves képviselő urak és hölgyek. Nagyon örülök, hogy részt vettek ezen a találkozón. Trebuie de ce particip la această întâlnire și... Nagyon sokan föltehetik a kérdést, hogy vajon miért is vagyok én itt önökkel. Úgyhogy bevezetésképpen el szeretném mondani ezt önöknek. Én európai vagyok, román, mérnök és tanár, és hát történelmi véletlen szerűségként próbáltam a szocializmust építeni. Aztán próbáltam a legkevesebbet ártani a vezetésnek. Úgyhogy PowerPoint előadást készítettem ugyan önöknek, de ez nem áll rendelkezésre, úgyhogy ha jól értettem, a dokumentumokat viszont mindenki megkapta. Egy-két fő gondolatot szeretnék azonban megosztani önökkel. Vannak bizonyos modellek, amelyekkel azt szeretnénk elérni, hogy a mai realitásokat kövessék. Én tudományos területen tevékenykedtem, úgyhogy nagyon tudom, nagyon jól tudom, hogy nincsenek csodák. Ez az egyik nagy elgondolás. A másik az, hogy szabad akaratról van szükség. A negyedik pedig Santiago Calatrával kapcsolódik. Talán meglepődnek, amikor Santiago Calatrávát ö, emlegetem, de tegnap elmentem Liesbe, és valami nagyon meglepett. Olyas valami, ami az európaiakat a jövőhöz köti. Egy állomáson voltam, a közlekedéshez kapcsolódik ez, borzasztóan nagy hatást gyakorolt rám az a dízelmozdony, amit láttam ott el kell mondanom önöknek, hogy én támogatom az európai ipart, és európai ipar képítése mellett vagyok. Hiszen történelmi fordulóponthoz érkeztünk. És valódi hódítók lehetünk a jövőben, át tudjuk szelni az óceánokat, és más országokba tudjuk elvinni ipari tapasztalatainkat. De vissza kell térnünk ahhoz a paradoxonhoz, amely azért csak létezik. Mi történik majd Európában, amikor Kínában gyártunk olyan termékeket, amelyeket majd az európai munkanélkülieknek akarunk eladni? Hát remélem, hogy találunk majd megoldást erre a, megoldá- erre a paradoxonra, nevezetesen az európai munkanélküliekre. Valaki azt mondta, hogy akkor tudjuk meg, hogy milyen színű egy macska, amikor elkezdi kergetni az egeret. Gyakorta a politikai viták során is így van ez, és gyakorta az is előfordul, hogy elfelejtkezünk arról, hogy hát igenis a macska meg tudja kergetni az egeret. Nos, ahogy említettem, részt vettem ezen történelmi baleset során a, az ipartól való megfosztás tevékenységében. Gyakorlatilag erről szeretnék beszélni önöknek. Sokáig az úgynevezett tervgazdaságban tevékenykedtem, mert egy időben ránk akarták erőltetni az iparosítást. A mögöttem található dián látható egy-két példája ennek, de hát a dokumentum is tartalmazza mindezt. Minden esetre Európa nagy részén volt megtalálható az a jelenség, amiről szó van a dokumentumban, és hát szeretnénk elkerülni ezen korábbi hibák megismétlését. Főleg azt, hogy ne lehessen befolyásolni a gazdasági helyzetet. Miniszter úr nem olyan régen utalt is erre. Tehát, hogyha egy országban a gazdasági helyzetet nem tudják már befolyásolni, akkor olyan helyzet áll elő, amelyet nagyon jól ismerünk, ami főleg a fekete piacot erősíti. A Kenkenol tervről van itt szó, az öt éves tervről, amikor különböző terveket készítettek. Így Európa különböző régiói könnyebben tudnának egymással kommunikálni megfelelő információk alapján. A történelem során 89-ig tartott egy időszak, aztán egy teljesen más jelenség ütötte fel a fejét. Először ugye az erőltetett iparosítás folyt, aztán utána próbáltak megszabadulni szinte teljes mértékben az ipartól. Úgyhogy egy tervgazdálkodásról át kellett térni egy piacgazdálkodásra. Szeretnék utalni erre, anélkül, hogy különösebben meghatároznám. A definíciók megtalálhatók megint csak a dokumentumban, illetve a jövőre vonatkozó stratégiák is. A 89 utáni időszak a külkeskedelem és a gazdasági tevékenység visszaesését mutatta. A szolgáltatások is visszaestek, illetve a kereskedelmi mérleg is visszaesett. Európa egy részében gazdasági káosz ö, született ennek eredményeképpen. És még ha ez a káosz a tőke felhalmozáshoz vezetett is, én magam, aki végigéltem ezt az időszakot, el kell, hogy mondjam, hogy ez a tőke ugyan összejött, de teljesen rossz alapokon. Úgyhogy megint csak különböző aspektusokat kell majd figyelembe venni a jövőben. Aztán a vad privatizáció. Egy másik aspektus. Ahogy csökkent a termelékenység, egyre kevesebb volt a munkalehetőség, a vezetés gyenge volt, és abszolút visszaesett a dinamizmus. Néhány kérdést is felvetettem, amelyre válaszolnunk kellene. Meg is próbálom ezeket a válaszokat megfogalmazni majd. Az egyik nagyon érdekes elképzelés az, hogy a magántulajdonnal mi legyen. Nevezetesen, hogyan védhetjük Európa egyik fontos ö, részét, az innovációt, és milyen iparpolitikát kell folytatnunk ahhoz, hogy elkerüljük ö, részben legalábbis az eddig elkövetett hibákat. Aztán ö, meddig menjünk el a szabványok kialakításával, milyen forrásaink vannak, milyen nyersanyag forrásaink vannak, milyen harc folyik ezekért, hogyan lehet zöldebbé tenni a gazdaságot. Végül pedig milyen szintű biztonságra van szükség az alapanyagok kezelése terén. Elemzésem során megpróbálom önöknek bemutatni azt a diagramot, amely azokat a pozitívumokat tartalmazza, amelyek segítségével jó iparpolitikát lehet kialakítani. Szembeállítottam ezeket a negatívumokkal, amelyeket megtapasztaltunk a múlt során. Ahhoz, hogy egyszerűen fogalmazzunk, újra kell definiálnunk az állami szektor tevékenységét, a nemzeti kezdeményezéseket támogatni kell, és meg kell próbálnunk konszolidálni mindazt, amit már is elkezdtünk. Egy kicsit olyan, ö, hogy is mondjam, finomabb, fokozatosabb rendszerre van szükség egy nagy ö, munkaadói szervezetben aktívan ö, vettem részt munkám során, úgyhogy ezért ismerem ezt az oldalt elég jól. Nagyon fontos a dialógus is. Ha újra akarunk iparosítani, ezt nem tehetjük intenzív dialógus nélkül. Nagyon fontos a jó gyakorlat, állandó kicserélése. Ennek kellene az egyik alapkövének lenni az új iparpolitikának aktívabban kell fellépnünk, jobban ki kell tartanunk elképzeléseink mellett itt összevetettem a román gyakorlattal azt, amit én elképzelek, hogy hogyan lehetne aktívabban fellépni. Előadásomban elismerem azokat a tényezőket is, amelyek már megtalálhatók a bizottsági dokumentumban is, és gratulálni szeretnék szerzőjének. Integrált európai iparpolitikáról lenne tehát szó, figyelembe véve a múlt során elkövetett hibákat, ez pedig nagyon jó dolog. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, oda kell figyelnünk az ipari tevékenységre, de ugyanakkor nagyon fontos a szolgáltatások hatékonysága is. Köszönöm. Köszönöm szépen egy új tagállam szemszögéből hallhattuk tehát a mai helyzetet, és hallhattuk azt a figyelmeztetést is, hogy az intézkedéseinket konzekvensen hajtsuk végre. A bemutatók után alkalmunk lesz erről elbeszélgetni. Harmadik előadóként pedig Grieshammer urat köszönhetjük itt, aki egy német intézet, az Öko Institúttól érkezett. Néhány nappal ezelőtt kapta meg Európa egyik legrangosabb környezetvédelmi kiküntetését az intézménye, és ezzel is merték el azt az innovatív munkát, amit végeztek az elmúlt években. Remélem, hogy a vita új lendületet kap az előadása által. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a méltatásért, elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák, az új kommunikáció a bizottság részéről új megközelítést helyezett a középpontba. Vannak új elemek, így többek között a különböző politikai területek integrációja. Ez mindenképpen előrelépés véleményem szerint. Kérésükre szeretném ezt a következőkben kommentálni, és a szükséges további cselekvési pontokat felmutatni. Először is miért Integrated Industrial Policy, és miért nem Sustainable Industrial Policy, tehát miért integrált és miért nem fenntartható iparpolitika a címa ennek a kommunikációnak. És milyen konfliktus van a fenntarthatóság és a versenypolitika között. Kérdés továbbá az is, hogy hol vannak ezek a konfliktusok a két terület között. Ez lenne az, amire nem ad választ, tehát az a kommunikáció, és amire mindenképpen még választ kell találnunk, elemeznünk kell, hogy hol van egymással ellentétben a fenntarthatóságnak és a versenypolitikának a szempontja. Tehát meg kell nevezni azokat a pontokat, ahol a kettő e, ellentétben áll egymással, fel kell mutatni, hogy az eddigi politika, az eddigi iparpolitika területén a múltban e, hol nem lehetett ezt a kettőt egymással összhangba hozni, és az miért nem volt fenntartható fel kell azt is mutatni, hogy hol vannak az iparpolitikának a nyertesei és a vesztesei. Kik ők? Ezt nem szabad természetesen összekeverni azzal a kérdéssel, hogy mik a hagyományos iparágak és a jövő iparágai. Úgy gondolom, hogy a hagyományos iparágak nagyon sok területen lépést tudnak tartani az új iparágakkal. Más területeken valószínűleg változniuk kell, de fontos kiemelni, hogy hol vannak tehát az iparpolitikának a nyertesei, és milyen koncepcióval tudunk a vesztesek számára előállni. Általánosságban, és ezt Lange úr is kiemelte már, mindenképpen kívánatos lenne a célkitűzéseket, a célokat világosabban megfogalmazni, és megfelelő monitoring megfelelő ellenőrző rendszert is kiépíteni, és azt már a kezdetektől fogva e, egy munkacsoport keretében alkalmazni, amely célirányosan e, tudja támogatni ezt az ellenőrzési folyamatot. Tehát ezt jó ötletnek tartom. A bizottság kommunikációjában nagyon sok különböző szempontot említenek, jól kezelik ezeket, de vannak, a mi szemszögünkből legalábbis ö, olyan pontok, amik hiányoznak. Hiányzik például annak az ismertetése, hogy hogyan működik az egész rendszer összességében, az egyes keretfeltételek hogyan fognak együtt hatni abba az irányba, hogy sikeres legyen az iparpolitika. Engedjék meg, hogy adjak egy gyakorlati példát. Itt van mögöttem egy szép képernyő, a PowerPointos bemutatóval, ez egy nagyon jó technológia, ezt mindannyian tudjuk, azonban valószínűleg a teremben hátul ülők egyáltalán nem fogják tudni követni ezt a bemutatót, tekintettel arra, hogy túl kicsi ez a képernyő. Ez egy tipikus példa arra, hogy hogyan lehet egy technológiát bemutatni, prezentálni, de de ennek során bizonyos keretfeltételeket figyelmen kívül hagyni. Tehát az in, ipari politikának megfelelő adekvát keretekre van szüksége. Egy sor további elemet is ki kell alakítani, amelyek, amelyek az innovációt támogatják. Tehát az ipari politikát és az innovációt egy rendszerként kell értelmezni, és olyan elemeket kell bele építeni, amelyek támogatják a piaci feltétek, a konkrét piaci feltételek mellett megfelelő állami és infrastruktúrális keretek igénybevételi a célok elérését. És tudatában kell lennünk annak is, és a szerint kell viselkednünk, hogy fogyasztói jogokat is tiszteletben kell tartani. Tehát fontos hogy az államok, a tagállamok és az Európai Unió az iparpolitikája során egy világos stratégiát alakítson ki 2020-ig terjedő időszakra, illetőleg a 2015-ig terjedő időszakra. Talán fontos azt is kiemelni, hogy különböző szinteken kell ezeknek az intézkedéseknek történnie, tehát benne van ebbe a kommunikációban, hogy makroszinten is lépéseket kell tennünk, aztán az egyes iparágak területén is cselekednünk kell, erre csak úgy szörmentén utal ez a kommunikáció. Van egy, van egy working draft, egy munkadokumentum, ami ezzel részletesebben foglalkozik, azonban a fő dokumentumban erről kevésbé esik szó. Tehát az egyes szektorok, egyes iparágak eh, tekintetében is követelményeket kell megfogalmaznunk, és egy holisztikus, iparágakon átmutató, iparágakon túlmutató stratégiára is szükség van. És természetesen a kommunikációnak a mikroszint felé is kell fordulnia, tehát a fogyasztók felé. Ami a keretfeltételeket illeti, még egy példával szolgálnék önök számára. Németországban, egy kis egyetemi városban, Marburgban a városi tanács úgy döntött, hogy minden új épületet termikus energiát hasznosító napelemekkel szerel fel. Nagyon nagy vita kerekedett ebből. Minden szakértő tudja, ugyanis, hogy a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb lépés a környezetvédelem irányába, hogyha a napenergiát hasznosítjuk, mégis a vitás pontok egyike az volt, hogy így gyakorlatilag a környezetvédelmi diktatúra vezetődik be, hogyha talán én nem fogalmaznék ilyen erősen, nem mondanám azt, hogy környezetvédelmi diktatúra, ez inkább iparpolitika. Kérdés az, hogy az, ami környezetvédelmi szempontból vállalható, az a fogyasztók számára és az ipar számára is vállalható-e ez nyilván munkahelyeket teremthet kis vállalkozásoknál, azonban mindenképpen az ilyen keretfeltételeket sokkal inkább nyilvános vita tárgyává kell tenni. A előadásom második részében még szeretnék néhány más szempontot is megvilágítani. amelyeket a különböző előbb említett szektorok szerint csoportosítottam. Említettük már, hogy világosan meg kell fogalmazni 2020-ig terjedő időszaknak a távlati céljait, és nem csak a céljait, erre hívjuk fel a figyelmet, ebben is különbözik természetesen a jelenlegi gazdaság a tervgazdaságtól, han, tehát nem csak a célokat, hanem az oda vezető utat is ki kell jelölnünk. És hát időnk közönként természetesen az kitűzött utat felül kell vizsgálni, hogy el fogjuk -e érni a céljainkat. A második pont pedig, ami a piaci feltételeket illeti, nagyon meglepettek voltunk, hogy a kommunikáció egyáltalán nem foglalkozik a kereslet kérdésével. Ugyanakkor az iparpolitika nem csak a kínálat kérdése, mit tudunk gyártani, hanem annak a kérdése is, hogy mi iránt van kereslet. Különösen ki kell emelni itt a közbeszerzésnek a kérdését. Például ennek keretében, egyáltalán, a kommunikáció keretében egyáltalán nem esik szó a közbeszerzési szükségletekről. Nyilván a közbeszerzés nem kapcsolódik olyan szorosan az iparhoz, de hát a közbeszerzésnek mindenképpen nagy hatása van a keresletre, a piacon megjelenő kereslete, és pont egy e, ilyen nagy belső piacon, mint az Európai Unió nem számolni a közbeszerzéssel, ez elég furcsa. Ami az állami keretfeltételeket illeti, ott ki kell emelni, hogy mindenképpen koncentrálni kell azokra a jogszabályokra, amelyek a lehető leggyorsabb úton piacokat nyitnak meg számunkra. Az iparpolitika és az új technológia akkor sikeresek, hogyha a hazai piacon minél hamarabb ki lehet őket próbálni és bebizonyosodik, hogy sikeresek, beválnak-e vagy sem. Csak így válhatnak a következő lépésbe a külföldi piacon sikeressé. Negyedik pont pedig az lenne, ami a technológiákat illeti. Természetesen a technológiák esetében is világos célokra van szükség. Kicsit csalódott vagyok, hogy a kommunikációban a kulcs technológiákról beszélnek, de környezeti technológiákról csak egy fél mondatban tesznek említést. Egy második pont, amit itt mindenképpen kiemelnék, az rendkívül fontos, a véleményem szerint. Az iparpolitika sikere a, nem csak attól függ, hogy időben a piacra tudjunk lép, lépni, tehát time to market. Gyakran kifogásolják, például a német eh, iparra kapcsolatban, hogy nagyon jobb a szabadalmaik, de a, piacra, a termék piacra jutásához szükséges idő az rendkívül hosszú, tehát túl lassú. Most azonban tíz éve ez sokkal másabb és nagyobb problémával kell, hogy szembenézzünk. Az új technológiájú termékeket el kell ugyanis juttatni valahogy a fogyasztókhoz. Ezek nagyon ezek nagyon energiatakarékos termékek adott esetben, azonban nem vásárolja őket a kutya sem. Tehát felesleges az ipar számára olyan dolgot kifejleszteni és gyártani, ami iránt nem mutatkozik kereslet. És ez talán átvezet minket a következő pontra, hogyha új termékeket szeretnénk és fenntartható termékeket eladni, akkor ügyelni kell a fenntarthatósági kampányokra is, illetve ilyeneket kell tartanunk. Tehát nem kis büdzséjű, kis költségvetésű nemzeti szintű kampányokat kell tartanunk, mint az eddig történt, hanem adott esetben európai kampányt is, nagyobb költségvetésű kampányt is kell az európai eh, termékek identitásának erősítésére tartanunk. És zárásképpen pedig arra szeretnék utalni az infrastruktúrával kapcsolatban, hogyha a következő 10-20 év tervezett fejlesztéseit nézzük, akkor teljesen új energiatermelési infrastruktúra kerül a látó körünkbe, teljesen új gépjárművek fognak piacra kerülni, például villamos meghajtású kocsik, és egyáltalán az épület, gépészet területén teljesen új orientációt fogunk látni. Az infrastruktúrának ez a változása már megkezdődött. Nagyon sok országban masszív tiltakozás eh, van már az infrastruktúra ilyen irányú változásával szemben, és vannak olyan országok, amelyekben akár évekig, akár tíz évig is késleltetheti ez a tiltakozás ezt a változást. Hogyha az Európai Unió nem talál új megközelítést ezen a területen, akkor nagyon rosszak a kilátásaink az európai iparpolitika területén is. Éppen ezért fontos kiemelnünk, hogy nem itt most, itt most nem szabad feltétlen támogatnunk a környezetvédelmi aktivistákat, a klasszikus polgári kezdeményezéseket, akik mondjuk az atom eh, erőműveket ellen, ellenzik, és mondjuk a vonatsínre fekszenek, ezek gyakran csatlakoznak eh, gyáriparosokhoz, ügyvédekhez. Eh, nos, inkább most már mások a, úgymond az ellenfeleink. Egy drasztikus példaként, hadd említsek meg még valamit, tervezték azt, hogy Svájcon keresztül egy európai alagúton átvezető Rajna vasútvonalat építenek, ez évek óta késik, jól lehet világos mindannyiunk számára, hogy 10-15-20 év múlva 100%-kal megnő ebbe az irányba a teherforgalom. Tehát mindenképpen itt egy hatékony előrelépést kell találni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen azt is, hogy hallhattuk, hogy az emberek elfogadásától is függ az európai politika jövője, és azt is köszönjük, hogy gondolatokat ébresztett ezzel kapcsolatban bennünk. Nos, a szociális partnereket hívom most mindjárt meg, hiszen ők alakítják az ipart, ők a következő két hozzászólás előadói. Örülök annak, hogy Judith Cuberton Darling itt van, az Európai Filmmunkások Szövetségétől, ez a legnagyobb szövetségét Európában, és a szakszervezetek szempontjából fogja elmondani a véleményét. Köszönöm szépen, szép délutánt, jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném megköszönni a szakbozottságnak azt, hogy az EMF-et meghívta, és elmondhatjuk a véleményünket az integrált európai parkpolitika vonatkozásában. És reagálhatunk a szakbizottság jelentésére, illetve a bizottság közleményére is, úgyhogy nagyon időszerű ez a mostani eszmecsere. Bevezetőként hagyd mondjam azt, hogy nem csak az EMF szempontjából, hanem más szempontból is nagyon fontos összejöveteleink voltak a, az érintőleges szektorokkal, és elmozdulást láthatunk az iparpolitika napirendjén egymás felé. A fémmunkások véleményét tehát elő tudtuk tárni, és ezért napirendre kerültek ezek a kérdések. Az alapvető kérdés elsősorban az, hogy meg kell maradnia annak az európai ambíciónak, hogy erős maradjon az ipar. A válság természetesen visszavetette az ipari termelést, de tudjuk, hogy a a gazdaság nem mozdulhat el teljes mértékben a szolgáltatási szektor felé. Integrált uh, iparpolitikai és szolgáltatási uh, megközelítésre van szükség. Nagyon sok szép szót hallottunk már ezzel kapcsolatban, de valóban várjuk most a konkrét javaslatokat, a szép szavak és a retorikai hangzatos mondatok mögött. Fontos módosításokra, változásokra van szükség. Nyilván a gazdaságot is érintik. Ezek említhetném itt a különböző hatékonyságokat az előforrás felhasználás tekintetében, és még sorolhatnám. De természetesen mindez társadalmi és ökológiai szempontból teljesen kell végrehajtani. A piacok vonatkozásában Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon lényegesek egyrészt a beruházások, másrészt azonban a társadalmi elfogadottság és az igények. Az új kommunikációt, az új közleményt egyébként örömmel fogadta az IMF. Nagyon sok javaslatot vártunk, nagyon régóta vártuk ezeket, és úgy ítéljük meg, hogy Európának egyrészt nagyon fontos lenne egy erős kézműves háttér, amely biztosítani tud megfelelő munkahelyeket, hosszú távú foglalkoztatást és hozzáadott értéket is az európai gazdaságon belül. Számunkra azonban egy nagyon pozitív elem, amit látunk itt a két dokumentumban, az az az elképzelés, hogy a, a gyártás most már a szociális társadalmi fejlődés kontextusában is előkerült egy nagyon lényeges elemként. Üdvözöltük azt is, hogy a megfelelő, illetve a jelen időben hatályos rendelkezések folytonólagosan megmaradnak, és azt is, hogy lesznek ágazati cselekvési tervek. És ezek most az európai napirend, az iparpolitikai napirend prioritásai közé soroltatnak. Egy megfelelő fórum keretében nagyon sok platformon folynak most az eszmecserék, ha csak itt a hajógyártásra gondolok, vagy a Kársz 21-re többek között. És látjuk azt, hogy végre konkrét és pozitív politikák kerekednek ki, amelyeket természetesen nyomon kell kísérni. Annak is örültünk, hogy a közleményen belül és a jelentésen belül is kiemelik azt, hogy fontos a holisztikus megközelítés az európai iparpolitikán belül, és a mi megítélésünk szerint az ellátási lánc, mint folyamat az, amire leginkább ügyelni kell. Ezt is be kellene vezetni az egyes ágazatokon belül is, ennek érvényesülését. Az integrált megközelítést üdvözöljük, talán ez együtt jár majd azzal, hogy ambiciózusak lesznek a beruházási programok, az infrastruktúrába való beruházásokról úgy is fogunk hallani. És Lange úr már elmondta, hogy esetleg egy task force-ot lenne érdemes felállítani hosszú távon. Nos, ez is azt szolgálna, hogy koordináltabb és koherensebb volna az egész megközelítés, amely alkalmazásra kerül. Tehát most elmondtam mindent, amit üdvözlünk, amit pozitívnak ítéltünk, de természetesen azért vannak olyan igényeink is, amelyeket megfogalmaztunk, és amelyeket gyenge pontként azonosítottunk a két dokumentumban. Az első, erről csak röviden szólnék, az lenne, hogy az iparpolitikának mindenképpen a makrogazdasági politikához kell kapcsolódnia. Az, hogy ambiciózus iparpolitikáról beszélünk, az nagyszerű, tudjuk, hogy nemzeti, szín, nemzeti szinten azonban a megszorító intézkedésekkel találkozunk, és az akárhogy is nézzük, de ellentmondás. Azt gondolom, hogy integrálni kell a, az eszmecserébe mindkét elemet. Az, hogy új pénzügyi termékeket megpróbálunk most rendelkezésre bocsátani, ez jó irányban mutat. Euró részvényekre gondolok itt elsősorban. Ez a jó irányba mutat, de tudom nagyon jól azt is, hogy a költségvetési és bankfelügyeleti rendelkezések is ugyanilyen lényegesek lennének. Nem csak az EMF, hanem egyébként az európai szakszervezetek is várják a, a tranzakciós adót, illetve az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, amelynek nyilván hatása lesz a, az egész európai iparpolitikára, és talán a fenntarthatóság irányába mozítja el. A makrogazdasági szempontból látjuk, hogy ott vannak a megszorítások az egyik oldalon, ugyanakkor központi elem a beruházás politika. A leggyengé pont talán az, hogy nincs olyan európai vagy nemzeti iparpolitika, amely önmagában az ambiciózus terveket teljesíteni fogja tudni, anélkül, hogy meglegyen a szociális támogatottság és a munkások támogatása, a munkavállalók támogatása. A versenyképesség és a fenntarthatóság is természetesen nagyon fontos, tehát tudjuk, hogy a fenntartható fejlődésnek három, a gazdaság, az ökológiai és a társadalmi pillére az, amin alapul ez a fenntarthatóság és ezért úgy gondolom, hogy az iparpolitikai napirenden belül ez a leggyengébb pont. A versenyképességről már beszéltem, a munkafeltételek, az egészség a munkahelyen, amelyek eh, elemként ide sorolhatók. Az ipari beruházások, valamint a minőség tekintetében el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen lehetőségeink vannak. hiszen itt nem szabad jégre vinnünk a, azokat a, az elért eredményeket, és az európai szintű keresletet nem szabad veszélyeztetni. A közbeszerzésről már szóltunk, az innovatív termékek fontosságát is kiemelném még. A szociális dimenziót is el kellene mélyíteni a, az iparpolitikán belül, hiszen a stabilitás, az európai eh, szociális stabilitás is nagyon-nagyon lényeges. Mit jelent ez? Hát új jogokra lenne szükség a munkahelyen, gondolok itt a ö, eh, munkajogra, új szociális partnerek, eh, illetve a velük való konzultáció is egy nagyon lényeges elem Az, az életen át tartó tanulás nagyon fontos elem, hiszen ezáltal hozzáférhetők a, a különböző képzési programok, a munkavállalók számára, és nagyon sokszor ugye pontosan azért nehezen betölthetők a rések, mert nincs megfelelő képzés, illetve nem hozzáférhetők. Vannak olyan iparágak is, ahol egyszerűen nincsen megfelelően képzett munkaerő, nagyon aktív munkaerőpiaci politikára is szükség van, hogy integrálni tudjuk a munkavállalókat megfelelő szerződésekkel, és természetesen a biztonság is egy nagyon lényeges elem. Az iparpolitika szociális dimenziója, tehát a flexicurity, a rugalmas biztonságon kell, hogy alapuljon, és az európai ipar és gazdaság átalakulása nagyon sok egyéb kihívást is támaszt még. Az egységes piacban nagyon nagy potenciál rejlik, főleg ha gondolunk itt az új termékekre és az új szolgáltatásokra, de megvannak azok az egyensúlytalanságok, amelyekre oda kell figyelni, és hogyha a szociális jogokat aláássuk, akkor sajnos az Európai Unión belül a fenntarthatóság nem lesz biztosítható. A fémunkások szövetségeként a globalizációt fel kell használni az előrelépésre, restrukturálni kell az egyes vállalkozásokat, a kollektív szerződések tárgyalásánál is figyelembe kell venni a munkavállalóknak a véleményét. nem szabad kiátszani egymás ellen az egyes munkavállalókat és a régiókat. És számos elemre természetesen figyelni kell, amikor integrált európai iparpolitikát kívánunk kialakítani. Minden szinten tehát európai ágazati és tagállami szinten, gondolok itt a különböző platformokra, a technológiai platformokra és egyebekre, is ügyelnünk kell, ezeket kell egy asztalhoz ültetnünk, és utalni ki természetesen a vállalkozásokra is. Romániai kollégám emlegette itt a szociális dialógust, ezt nem csak a szerkezetváltásoknál kell alkalmazni, hanem ez a rendszer része kell, hogy legyen, mint olyan pillérnek, amire támaszkodni lehet. Eh, annak biztosítására, hogy meglegyen a, a vállalkozások, a vállalatok, munkavállalói és a munkáltató közötti bizalom is. Aztán a, a különböző fúziók és akvizíciókra is odafigyelünk. Nagyon lényeges az, hogy bevonják a folyamatokba a munkavállalókat, és a folyamatot teljes mélységében ismerjék. Egy nagyon fontos üzenet az, hogy a szociális dimenziója ennek az iparpolitikának nem megfelelően elmélyült, és éppen ezért nem is tud reagálni tulajdonképpen azokra az igényekre, azokra a követelésekre, amelyet mi támasztunk, és amely valóban egy igazi elmozdulást jelentene a fenntarthatóbb iparpolitikai modell felé. Egy pár szót ejtenék még azok azokra a pontokra vonatkozóan, amelyeknél közelítést látunk, pár politikai területen, ahol amelyek az iparra mindenképpen hatással lennének. Energia árak nőnek, miközben az energia infrastruktúrába csökken a beruházás. Nos, hát ez éppen egy olyan pont, amely a legnagyobb kihívás a hosszú távú fenntarthatóságra való tekintettel az iparon belül. Milyen konkrét intézkedésekkel lehetne itt támogatást elérni? Azt gondolom, hogy a szakszervezetek már korábban hangoztatták, hogy szükség van egy megfelelő hatóságra, egy ügynökségre, amely összefogja az érintetteket, és gondolok itt az infrastruktúra üzemeltetőkre, a gépészetre, a gépgyártásra, és így tovább. Megfelelő beruházási terveket kell felállítani, majd pedig nyomon követni az európai ütemtervekkel összhangban. Nyersanyagok. Nos, hát itt nagy várakozással várjuk a bizottság javaslatait. Az egyik gyenge pont, amelyet eddig nem fogalmaztak meg, nagyon sok ajánlásban viszont is referenciában szerepel, ilyen spekuláció, erről nem esett elég szó. Nem akarok nagyon mélységekbe menni, de nyilván az innovációs politikát konkrétabban körül kell határolni, sokkal inkább kell személyre szabni, a munkavállalók szintjére be kell őket is vonni a folyamatba. Úgy gondolom az új felelősség az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre is hárulhatna, hiszen szociális aspektusai is vannak mindig az innovációnak, és ezért együtt kell működni a szociális partnerekkel. A három százalékos határérték számunkra továbbra is nagyon közel áll a szívünkhöz. A, az elmaradottabb régióknak a felzárkóztatása is természetesen kulcsfontosságú. fontosságú és végezetül, ami az ágazati átalakítást illeti az iparon belül, az ambiciózus elkötelezettséget üdvözöljük, hiszen a szektorális napirend egy lényeges megközelítés, és ahogyan már mondtam, az ellátási láncban jobban áll az Európai Unió, hogyha jó, előre látja a különböző vál, változásokat, bármilyen szintű változás és ágazati változásról és aspektusról is beszélünk-e. Azok a technológiák, amelyek számításba jönnek a környezetbarát, a hatékony termelés szempontjából, hosszú távon kell, hogy úgymond kifizetődjenek. Ugyanakkor a hagyományos ágazatok nélkül idáig sem jutottunk volna el, és nem lennének fenntarthatóak a jövőben a különböző ágazatok. Nagyon lényeges, éppen ezért, hogy az iparpolitika a strukturális átalakítást minden egyes ágazatra vonatkozóan megnevezze, körüljárja, és megfelelő szociális intézkedésekkel előre mozítsa, anélkül, illetve megelőzve az, hogy különböző régiók között esetlegesen konfliktusok adódjanak. A különböző értékláncolatokat fel kell ismerni Európán belül is az egyes nemzet, nemzeti tagállamokon belül is. Bízunk abban, hogy ebben a folyamatban nagyon aktív szerepet fogunk tudni vállalni, és ez természetesen most egyelőre a belső folyamatra vonatkozó megállapítások voltak, de nagyon bízom abban, hogy kifelé is tovább tudunk lépni. Úgyhogy ha belső szempontból úgymond koherensek vagyunk, akkor ezt kifelé is fogjuk tudni közvetíteni. El kell tudni számoltatni a külső befektetőket, és minden egyes szereplőt is az ellátási láncolatban. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatásban is előrelépést tudunk ezen szabályok alkalmazásával kieszközölnünk. Ezek lettek volna a legfontosabb megjegyzések, egyrészt ugye az IMF részéről, illetve a szakszervezeti szövetség részéről is bízunk abban, hogy lesznek még eszmecserék az európai iparpolitika jövőjéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Azt is köszönöm, hogy aktív szerepet is kívánnak vállalni, és természetesen azt is, hogy utalt arra, hogy pozíciónkat talán egy kicsit jobban felismerhetően fogalmazzuk meg. A legutolsó hozzászólónk következik, René van Sloten személyében, aki az Iparszövetség, a CEFIK, tehát a Vegyipari Szövetséget képviseli. Európa és a vegyipar, hát tulajdonképpen mindenütt jelen van, Éppen ezért azt mondom, hogy kulcsfontosságú ágazat a gazdaságokon belül. Fászló úr, öné a szó. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Elnök úr, képviselő urak és hölgyek, hölgyem és uraim. Először is köszönöm az ITRÉ-nek, hogy a vegyi ágazat is részt vehet az európai iparpolitika kialakításában, hiszen 449 milliárd volt az árbevételünk 2009-ben, és 29 ezer vállalattal 1,2 millió alkalmazottal rendelkezünk, úgyhogy 24%-át képviseljük a vegyipari árbevételnek. Mindannyian tudjuk, hogy a vegyipart igen keményen sújtotta a gazdasági válság, és hát lassan kezdjük most már visszatornázni magunkat az előző szintekre. Ágazatunk azonban továbbra is beruház, és munkahelyeket biztosít Európában, még a nehéz időkben is. A versenyképességi elemzések azt mutatják, hogy Európában a vegyipar még mindig nagyon jó helyzetben van, de oda kell figyelnünk a többi régióra és területre is, mert egyre nagyobb tempóban jönnek utánunk. 32% volt az általunk képviselt érték az EU27-eknél 2009-ben. Azonban egyre, egyre növekednek az ázsiai iparágak. Ezért a verseny és a beruházásért folyó verseny globális méretű. Más régiók egyre nagyobb kihívást jelentenek, de az európai vegyipar továbbra is szigorú szabályokkal kell, hogy megbírkozzon főleg a reach gondolok itt, a harmonizált rendszerekre, a kibocsátás kereskedelmi rendszerekre és egyéb irányelvekre. Nyilván ezeket a jogszabályokat tiszteletbe kívánjuk tartani, de ugyanakkor felszeretnénk hívni a figyelmet azt, hogy több ezer KKV kerül nehéz helyzetbe ide. Emiatt hiszen egyre nehezebbnek tartják azt, hogy megfeleljenek ezeknek a szabályozóknak. A költségek, az administratív terhek, a finanszírozáshoz való hozzáférés egyre nehezebb számukra. Végül, de nem utolsó sorban a vegyiparnak az egyre nagyobb megújuló anyagok felhasználásával kell szembenéznie, és egyre kisebb ö, lábnyomot kell hagynia széndiokszid kibocsátás szempontjából is. Ezért üdvözöljük a bizottsági anyagot és Lange úr jelentés tervezetét, hiszen mindkét anyag külön odafigyel a KKV-kra. Európának egészséges és nyereséges iparágat kell képviselnie az alapikarágoktól egészen a legkifinomultabb termékeket elállító iparágakig hiszen csak akkor tudjuk fenntartani jólétünket, hogyha már ma fellépünk. Európának nem újra kell feltalálnia a gazdaságot, hanem továbbra is megfelelő alapokat kell biztosítania a, klaszterek számára, hogy megfelelően kapcsolódhassanak egymáshoz. Egyre szorosabb együttműködésre van szükség Európán belül, hogy Európa alapjait a jövőre is biztosítsuk. A legfontosabb prioritás tehát az iparpolitika számára a versenyképes, összekapcsolható, fenntartható gazdaság támogatása. A vegyipar nagyon fontos szerepet vállalhat fel a megoldásokban. Az energetika, az éghajlatváltozás, a forráshatékonyság és egyéb területeken. Hangsúlyozzuk, nagyon nagy a szükség a valós integrált iparpolitikára Európában. Nem intervencióra van szükség ezen a téren, megfelelő körülmények teremtésére azonban, amelynek keretén belül az ipar felvirágozhat. Sokkal többre van szükség az iparpolitikára, Nak mint a közvetlen hatásokat gyakorló intézkedésekre, mint például a versenyképességre és az innovációra. Más területekre is oda kell figyelni, mint az energia, a környezetvédelem, a közlekedés vagy kereskedelmi politikákra gondolok itt. A bizottsági kommunikációban és Lange úr jelentésében is megemlítődnek ezek a területek. Az európai vegyipar egyik legerősebb pontja az, hogy kapcsolódik a kutatási és innovációs hálózatokhoz és klaszterekhez, hiszen ezek tudás alapúak és több helyen megtalálhatók. Nem szabad összekevernünk a gyártó klaszterekkel őket. Az innovációs hálózatok és klaszterek ugyanis nem csak a vegyiparban fordulnak elő, hanem minden más ö, gyártó iparágban is az új anyagok, eljárások segítségével megalapozhatjuk az innovációt és a fenntarthatóságot. Nem csak a vegyipar számára, hanem az egyéb más ö, felhasználóiparágak számára is. Más szóval, a vegyipar a fenntarthatóság alapköve Európában. Ami az innovációt illeti, itt is pozitív fejlemények tapasztalhatók, mind a vegyiparban, mind a hatóságok részéről. Üdvözöljük az innováció komprehenzív átfogó meghatározását, illetve annak elismerését, hogy minden innováció és ö, ö, fenntarthatóság az egész láncolat folyamán szerepet kell, hogy kapjon kommunikációs, innovációs unióra van szükségünk, ez pedig nagyon jó kezdet. Az innovációt támogatni kell, mint politikailag, mint financiális szempontjából. És minden téren. A jövőben minden politikának segíteni kell abban, hogy aktiváljuk ezt az úgynevezett értékláncot. Nem csak az építőipar érintett, hanem más területek is, például az intelligens épületek vonatkozásában. A piacról ennek megfelelő termékekre van szükség. Az Európai Bizottság szolgálatai csak egy iparággal konzultálnak sajnos. Bár, ahogy ez már elhangzott, az innováció olyan folyamat, amelynek minden egyes láncemének erőteljesnek kell lennie. Az, a társadalom előtti kihívások ö, egyik nagy kulcsa a vegyipar. Nagyon fontos partneri kapcsolatokat tud ugyanis kialakítani. Intelligens városok kialakítása, megfelelő potenciális lehetőségek megteremtése a termeléshez, konkrét javaslatok, intézkedések, illetve azok alkalmazása, magas szintű fórumokon rendkívül fontos részei ennek a partneri kapcsolatnak. Már elhangzott az is, hogy az innovációhoz megfelelő készségekre van szükség. Két fontos anyag született, az egyiket a SAFIC, a másikat pedig a bizottság készítette. Ez elemzi, hogy milyen jövőbeli készségekre van szükség a vegyiparban. Mindkét anyag azt mutatja, hogy például az intellektuális, vagyis a szellemi jogok, terén rendkívül fontos a terület, és visszacsatolásra is szükség van a láncolat mindkét vége szempontjából, hogy az elkövetkezendő évek te, számára megalapíthassuk a szükséges készségeket. A jelenlegi munkaerőt pedig megfelelőképpen kell képezni. Alapvetően fontos az iparág számára, hogy nagyon jó képzettséggel rendelkező ö, munkaerővel rendelkezzen, hogy az innováció felgyorsulhasson, és így versenyképesek maradhassunk. 2011 a vegyipar éve. Az IUPAC szervezi ezt az ENSZ alatt, amely nagyon fontos fóruma lehet a dialógusnak minden érintett résztvételével, hiszen az új fiatal tehetségek találkozhatnak itt, ahol Európának rendkívül fontos szerepe van. A vegyipar igen erőteljes termelő klasztereken te- támaszkodik. Nagyon fontos ezek összekapcsolása. A helyi platformok megteremtése, hogy az iparág és a helyi ö, fórumok is bekapcsolódjanak a megoldásokba. Meg kell erősíteni az együttműködést a klaszterek között, bár ez még nem jellemző Európára, az infrastruktúra javítása ö, érdekében a különböző vegyipari klaszterek között. A helyi platformok kialakítása tehát pán-európai fórum kialakításával segíthető elő, ahova bevonható minden érintett. Tehát minden kezdeményezés egy kalap alá kerülhet. A bizottsági anyag azonban ezzel nem megfelelő módon foglalkozik. Az intelligens szabályozás, a javú, jobb hatástanulmányok, fontos célok, de hölgyeim és uraim, még mindig csak álomformát öltenek. Az iparágnak meg kell birkozni egy csomó joganyaggal. Hiányzik bennük a logika és megfelelő koordináció, és természetesen a tagállamok sem megfelelően hajtják őket végre. Az ex post értékelések üdvözlendőek ugyan, de úgy gondoljuk, hogy rendszeresen kellene ellenőrizni a jogszabályok minőségének ellenőrzését, tudományos tanácsadás alapján, konzultáció, nemzetközi összemérés, megmérettetés segítségével, amelyekhez össze kell vetni az EU szabályozókat. Ezen kívül szükség van egyszerűsítése is. Az előttem szóló említette az alapanyagokat, ez is nagyon fontos, ez a sikeres európai iparágak támogatása szempontjából, főleg a vegyiparra gondolok itt, amely rendkívüli mértékben függ a világpiaci ingadozásoktól. Ami a harmadik országokat illeti, az exportkorlátozásokat, exportvámokat, kettős árak alkalmazását, nagyon oda kell figyelni a kereskedelmi politikákra, és a VTO-n belül, ahol csak lehet, fel kell vetnie ezeket a problémákat, és ha lehet, betiltatni ezeket az ilyen jellegű gyakorlatokat, ha lehet, kétoldalú megállapodások keretén belül. A versenytorzulásokat is el kell kerülni, amit a kap okoz, a magas importvámok, a 40-60 százalékos szénhidrogén vámok és egyéb alapanyagok vámjai korlátozzák az európai vegyipart. Ezen kívül a biomassa problematikája, ahol megint csak torzító intézkedések élnek. Sajnos ezzel kapcsolatban még senki nem reagált erre. pedig nagyon fontos előfeltétel a bio alapú gazdaság megteremtéséhez mindez, ami Európa célja. Ezen kívül a vegyipar az újrafeldolgozhatóság terén is sokat tehet. Például az alapanyagok hatékonyságának optimális felhasználása is nagyon fontos lenne, a lehető leggyorsabb újrafelhasználást szem előtt tartva. Vannak kritikus alapanyagok is. Üdvözöljük a bizottság dokumentumában a konkrét megemlítését ezeknek a problémáknak, a biztonság, környezetvédelmi vonatkozások felvetését. Ami a vegyipart illeti, hogy más régiókhoz képest erőteljesen növekedhessen, az EU politikájának nem csak a piacok nyitása kell, hogy fontos szempontja legyen, hanem hogy odafigyeljen a nem fair kereskedelemre is, hogy csak egy példát említsek. Az egyik célja a bizottsági anyagnak az, hogy biztosítsa, hogy a végső dohai forduló valós piaci hozzáférést biztosítson az OECD, illetve a feltörekvő országok vonatkozásában is. A bizottságnak bilaterális és regionális szabadkereskedelmi megállapodásokat kellene kötnie Ázsiával és Latin Amerikával is. Üdvözöljük a szabályozó dialógusokat bizonyos országokkal, de sajnálatosnak tartjuk azt, hogy eddig még a kívánt eredményt ezek nem tudták elérni. Fontos az általános keretek megszabása, a megfelelő éghajlat klíma kialakítása, de ugyanakkor nem szabad elfeledkezni az innovációról, a szellemi jogról, a szabályozásról, az energetika és éghajlatváltozásról, a logisztikáról és a kereskedelmi politikáról sem. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezen ajánlások közül nagyon sok még mindig nem működik. De üdvözöljük azt, hogy konkrétan utal a dokumentum arra, hogy nyomon kell követni az ajánlások sorsának alakulását. Vannak olyan területek, amelyeket nem tartunk megfelelőnek a vegyipar számára hiszen már is foglalkozunk a megoldásokkal, hogy forrás hatékony gazdaságot építhessünk. Nagyon sok helyen jelen vagyunk ugyanis. Ezzel kapcsolatban említeni szeretnék egy kiállítást a Berliamonban 2011. júliusában az Innováció és Megoldások a Társadalomban címmel. Rendkívül fontos ugyanis megérteni, hogy az európai vegyipar az alapiparágokon alapiparágokra támaszkodik, mint például a széndiokszidok, szénhidrogének feldolgozásán. Nagyon fontos, hogy megfelelő LTS e programokat vezessünk be, hiszen ezek fogják meghatározni a jövőnket. Biztosak vagyunk abban, hogyha Európa megfelelő megoldást talál arra, hogy holisztikusan és integráltan hajtsa végre az iparpolitikát, továbbra is vezető szerepet vállalhatunk a világon, és biztosíthatjuk a fenntarthatóságot is. Köszönöm a figyelmüket. Ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen a kifejtett álláspontjáért a vegyipar szemszögéből. Úgy gondolom, hogy a vegyipar mindenképpen követelményeket támaszt az európai iparpolitikával szemben. Kedves kollégák, most önök vannak soron, és esélyük, lehetőségük van arra, hogy kérdéseket tegyék föl, vagy megjegyzéseket fűzek hozzá az előadásokhoz. Gosztet kollégánk jelentkezett szóra, megadom neki a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden előadónknak, amit elmondtak. Nagyon jól rámutattak arra, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy valós európai iparpolitikát akarjunk kialakítani. Attól tartok azonban, hogy csak szavak maradnak mindezek, és nem sikerül áttörnünk azon a korláton, hogy konkrétumot hozzunk létre. Arra kell odafigyelnünk, hogy európai iparpolitikánk ne ugyanolyan sorsra jusson, mint a Lisszaboni stratégia, vagy hogy ne csak valamilyen ö, szándéknyilatkozat maradjon a amely iparpolitikát kíván Európa számára. Úgyhogy konkrétumokat szeretnénk. Köszönöm tehát javaslataikat és megjegyzéseiket. Van azért néhány kérdésem, és egy-két megjegyzésem is. Először is. Hogyan finanszírozzuk majd ezt az európai iparpolitikát? Mert hogyha az európai iparra akarunk támaszkodni, akkor nyilván majd részletezni kell a finanszírozás kérdését is. Ugye felmerül az európai alak kérdése, beszéltünk a kockázati tőkéről, úgyhogy meg kellene határozni, hogy végül is miről is van szó, milyen alapról beszéltünk a kockázati tőkéről. Aztán, ami a szabadalmakat illeti, beszéltünk az európai szabadalmi piacról, és igaz, hogy régóta várunk már az európai szabványra. Hát mire várunk még, hogy megszülessen végre? Hogy aztán az illegális másolatok elleni harc, a szellemi jogvédelem, aztán a, a, a PPP-kről se beszélt senki, aztán az Európai Berázási Bank egy csomó minden nem merült fel. Aztán az Európai Unió külpolitikája, ahol tényleg szükség van valós politikai akaratra, hogy egy személyként szóljon Európa, és sajnos ez még nem igazán sikerült eddig, és főleg ezen a területen. Aztán ott van a piaci hozzáférés kérdése, ahol megint csak nem beszélnek eleget a definícióról, hogy a kölcsönösség vajon micsoda gazdasági szempontból? Tehát definiálnunk kell a reciprocitás szabályát. Aztán ott van a környezetvédelem kérdése, hiszen óriási szabályozás nyomja az európai ipart a környezetvédelmi, szociális szabályok miatt. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ahol szénmentesíteni akarjuk a gazdaságot, egy napon el kell majd mondanunk azt, hogy de hát mit csinálunk? A határokon túl nem akarják figyelembe venni azt, hogy ki akarjuk zárni a szént. Aztán ö, nem beszéltek az import termékek nyomon követéséről sem. Ö, aztán a származás kérdése. Ö, az sem merült fel, pedig talán ez is egy fontos része a reciprocitási szabálynak. Aztán, amikor a versenyképesség és az ipar közötti egymásra hatásról van szó, szerintem nincs ellentmondás a versenyképes és a fenntartható ipar között. A kettőnek össze kell kapcsolódnia. De hogyan segítünk majd a kutatásnak és a fejlesztésnek? nem akarjuk esetleg megreformálni a kutatási és fejlesztési programokat? Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, európai szabványokat kellene tudni exportálni. Ezekre a kérdésekre mind választ várunk, és hát nem tudom, sikerül majd megerősítenünk egy valós európai iparpolitikát, vagy egyáltalán létrehozni? anélkül, hogy a VTO szabályaihoz hozzányúlnánk? Lesz -e ehhez majd elegendő bátorságunk? Az Európai Bizottság Tajani biztos beszámolát egy kicsit túlságosan általánosnak tartja bizonyos részletek vonatkozásában. Hát azért, mert nincs még egyáltalán kialakulva közös elképzelés, még a bizottságon belül sem az európai iparpolitikáról. Talán túl nagy az eltérés az egyes biztosok elképzelései között. Mondjuk a verseny kapcsolatos biztos elképzelése és az, azon biztos Elképzelések között, aki mindenképpen meg akarja tartani az ipari ö, munkahelyeket Európában. Nos, ezek voltak a kérdéseim. És ugye a WTO szabályokat esetleg meg lehetne kérdőjelezni illetve a partnerségi megállapodásokat azon országokkal, amelyek már egyáltalán nem feltörekvő, hanem már feltörekedett országok. És hát a közelmúltban tapasztaltuk, hogy sikerült bizonyos utalásokat bevenni a partneri megállapodásokba, de tudjuk, hogy a bizottság nem ért egyet ezzel. Hát mindez azt mutatja, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk akkor, ha valós e, európai partpolitikát akarunk kialakítani, úgyhogy össze kell fognunk, erőseknek kell lennünk, hogy megfelelő súlyjal nyomjunk alatba, elsősorban az Európai Bizottsággal szemben, vagy az Európai Bizottságon belül, mert ha nem vagyunk képesek egy emberként fellépni, akkor nem lesz ilyen európai iparpolitikán. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Enkú képviselőtársunk ki a szó. Köszönöm szépen, először is gratulálni szeretnék Önöknek a jelent jelentéshez, és szeretném kifejezni hálámat azért a heroisztikus munkáért, amit végzett. Egyúttal szeretnék köszönni a meghívott szakembereknek is, akik az ötleteiket megosztották velünk a mai nap során, és amelyeket mindenképpen figyelembe fogunk venni. Két kérdésem lenne a vendégeinkhez. hogyha önök most azt gondolják, hogy az itt támogatandó iparpolitika sikeres kell legyen, akkor mindenképpen figyelembe kell vennünk egy további szempontot is, amit Kirton Darling asszony említett, nevezetesen az iparban dolgozóknak a helyzetét az ipari dolgozók tehát egy fontos tényezőt képeznek az Európai Unióban. A világ méretű gazdasági válság ezt a réteget is válságba taszította. A sok, sok jó képezett munkaerő került az utcára, és ez meggyengítette az európai ipar kulcs ágazatait is. És ami pedig a előnyugdíjba vonulók számának növekedését illeti, ez tovább erősíti azt a tendenciát, hogy erodálódik az európai szakértelem. Nem gondolják önök, hogy szükséges lenne ezért az európai iparpolitika keretein belül nagyobb figyelmet fordítani ennek a kérdésnek, és annak, hogy hogyan lehet az ipari dolgozói rétegeket is támogatni. Nem lenne szükséges továbbá egy új fejezetet nyitni ezzel az európai iparpolitikán belül. Hangsúlyoznám továbbá, hogy az amerikai versenytárs gyakorlatából azt látjuk, hogy a hadseregnek és az iparnak az együttműködése az rendkívül jól hat a konjunktúrára. Ez Európában nem igazán gyakorlat. Amerikában ez az együttműködés, ez mindennapos. Például nézzük meg a Boeing cégnek az esetét, akik állami támogatásokat kapnak, állami támogatáshoz jutnak, és aztán így kifejlesztett termékeket átadják a hadseregnek. Köszönöm szépen, Dikau képviselőtársunké a szó. Köszönöm, Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni ez a jelentéshez, és minden beszámolónak, minden előadónak is köszönöm ezeket az expozíkat ebben a nagyon fontos témában. Az iparpolitikában arról is kell beszélnünk, hogy legyünk egyre inkább energiahatékonyak, egyre inkább tekintsünk erre, és figyeljünk erre oda. Nem azért, mert nem tudunk munkahelyeket teremteni, és nem lenne meg a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió. De ambiciózus imbarpolitika nélkül sokkal nehezebben működik mindez. Főleg akkor, hogyha nem, teki, nem vagyunk figyelemben például a környezetünkre. Vagy nem teszünk meg mindent azért, hogy az Európai Unión belül maradjanak meg a munkahelyek. Sajnos az elmúlt években látjuk, hogy egy deindustrializációs folyamat indult el, ahol egyszerűen kihezésre került a termelés olyan országokba, ahol ez a termelés jóval olcsóbb. És ahol a szociális védelem, a munkahelyi védelem messze nem olyan jó, mint otthon, csak azért, mert olcsóbb volt a munkaerő. Mihez is vezetett ez? Most óriási törés alakult ki az innovációs és kutatási potenciálunk között, amely természetesen még megvan, de egyszerűen függőségi helyzet alakult ki, hiszen, mint ahogy mondtam, a termelés harmadik országokba helyeződött ki. Jelenleg ez növekedéshez vezetett a mostani mérleg alapján, tehát a vállalatok mutatói javultak, azonban a vállalatoknak az értéke igazság szerint nem javult, nem nőtt. Hiszen a produktív know-how egyszerűen eltűnt itt Európán belül. Tehát profitot elkönyvelhettek, ugyanakkor az Európai Unió azonban az átmenetnek bizonyos aspektusait, egészen gondolok itt a kutatástól, a megvalósításon, a termelésen át az értékesítésig nagyon sok aspektusban, tehát veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni. Nyilván globális partnerként az Európai Unió még mindig nagyon fontos szerepet játszik. Gondoljunk itt az autógyártásra, vagy a különböző munkaeszközök gyártására, a vegyi iparágra, vagy a légi közlekedésre, az űrrepülésre. Ezeken a területeken még mindig nagyon versenyképes az Európai Unió, hiszen az exportjai révén többletet termelt. Annak érdekében azonban, hogy ezt a versenyképességet megtartsa, és új ágazatokban is versenyképes legyen, sokkal ambíciózusabb iparpolitikára volna szüksége. Tehát a fejlesztendő kompetenciákat meg kell nevezni, először is azonosítani kell. Meg kell állapítanunk azt is, hogy hol van igény a szakemberekre a jövőben. És hogy a kulcsfontosságú szektorokat eh, tartsuk meg megfelelő munkahelyekkel együtt Európában és értékeljük a tudást és a szakembereket itt Európán belül. Továbbá az is nagyon fontos, hogy visszahozzuk visszafelé, visszacsábítsuk ezeket az elvándorolt szakembereket és munkaerőket. A kérdésem az, hogy az önök szempontjából a jövő tekintetében melyek azok a területek, amelyekre mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni, főleg a beruházások tekintetében. Mit kell tenni azért, hogy a meglévő munkahelyeket megőrizzük, illetve újakat gyarap, alapítsunk? A második kérdésem, milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az innováció és a termelés közötti kapcsolatot megteremtsük? Ugyanis ha itt nem verünk hidat a két terület között, akkor a kutatási és innovációs képességünk is csorbolni fog. Egyszerűen annál fogva, mert nem lehet fabrikálni az egyes területeken az Európai Unión belül. Hogyha ez a potenciál eltűnik, akkor sajnos az ehhez kapcsolódó potenciál is eltűnik. Pütikófer képviselő következik. Köszönöm szépen! A finanszírozás, mint kulcs szó lenne, amihez kapcsolódva mondanám a következőt. Ugye van egy régi mondás, hogy nem zörög a haraszt, pénz nélkül, tehát egyszerűen nem megy semmi, de elmondanám azt is, hogy nagyon sok állami eszközt, nagyon sok állami forrást veszünk kézbe, és tékozlunk el, hogyha a kereslet oldalát a közbeszerzések révén nem helyezzük homlokterünk központjába. Ezért aztán, amit itt most hallottunk, és amire szükség lenne annak érdekében, hogy az európai iparpolitikát tényleg talpra állítsuk és megmozdítsuk, nagyon hasznos volt számomra. A finanszírozása kapcsolatban a második megjegyzésem az lenne, hogy óvakodjunk attól, hogy itt elsősorban állami pénzeszközökről beszéljünk csak. Most látjuk jelenleg, hogy az egyes tagállamok között mekkora vita van az Európai Unió költségvetéséről. Nem csak arról van itt szó, hogy valaki nem szívesen nyúl a mélyebben a zsebébe, hanem arról is, hogy nagyon sokan nem észszerűen ö, ö, költekeznek. És hát óriási ö, alapokról van itt szó, nagyon sokan fantáziálnak itt óriási zsíros bödönökről, amelyekben rengeteg pénz van. De lássuk be, hogy fontos a magántőkének is a bevonása a beruházások kapcsán. És éppen ezért nagyon lényeges, és nagyon sok függ attól, hogy megfelelően hangsúlyozzuk a horizontális megközelítésű iparpolitikát, és ügyeljünk arra is, hogy ne hagyjuk magunkat helytelen vágányra terülni, azaz, hogy csak a szektorális, az ágazati támogatásokat hangoztatni, amelyeket aztán a végén európai szinten mégsem hajtanak végre. Egy másik dolog a versenyképesség és a fenntarthatóság aspektusa, erre is szeretnék még kitérni. Én nem hinném, hogy itt konfliktus húzódik meg a két aspektus között, a két elem között, de hogyha most itt arról beszélünk, hogy az európai ipart nyomasztják az ökológiai előírások, akkor nem lehet most hirtelen azt mondani, hogy ez tulajdonképpen ellentmondás is. Szerintem éppen az ellenkezője igaz, ami a, az ökológiai előírások mint nyomást illeti az iparpolitikára. Ezeket az ökológiai előírásokat meg kell köszönni a jogalkotónál, hiszen ezek innovációs szempontból óriási húzóerőt jelentenek. Motorja volt az innovációnak ez a, ez a, sok-sok előírás. Azok, akik itt panaszkodnak, ma talán elfelejtik azt, hogy éppen ezeknek a, a rendelkezéseknek köszönhetik az innovációjukat. Ezért ez az iparterület nem csak ma versenyképes, hanem holnap is az, hiszen előre mozdította el a sok-sok előírás ezt a területet. Tehát előre tekintsünk, és nem visszamenőleg kell panaszkodni. Energia és nyersanyag hatékonyságra koncentrálnak leginkább ezek az ökológiai előírások, és ez az innovációnak a magja, ez az alapja annak, hogy itt versenyképesek maradjunk és legyünk. Ugyanakkor Grishammer úr felé kritikai megjegyzésként mondom, hogy nem egészen értem, hogy milyen értelemben beszélt ön itt vesztes iparágakról. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy egy stratégia mentén orientálódunk, főleg, hogyha energia és nyersanyaghatékonyságról beszélünk, hát ez nem szektorális projekt egyes ágazatokra lebontva, hanem ez egy általános megközelítés, amely minden ágazat számára érvényes, és ezáltal tulajdonképpen lehetőséget biztosít az ágazatok számára nagyobb versenyképességgel, nagyobb innovációs képességgel kilépni ebből a transformációs, ebből a az átalakulási folyamatból. Végezetül pedig Kriszamer úrhoz fordulva mondom azt, hogy nem szabad elmulasztanunk azt, hogy egy-egy ilyen iparpolitikai kezdeményezést társadalmilag is el kell tudni helyezni, pozícionálni kell. Tehát a konfliktusok, amelyek valószínűleg várnak ránk, nagyon-nagyon józanul elemeznünk kell, és nem lehet azt mondani, hogy érdemes itt fejjel a falnak menni, és majd aztán úgy is látjuk, hogy mit hoznak ezek a kezdeményezések. És ha pedig nem sikerül, akkor megadni magunkat, sokkal inkább a megelőzés és az együttműködés lenne itt, amire hangsúlyt kell helyeznünk. Ugyanakkor a a magatartás, a hozzáállás, a képzés is egy nagyon fontos elem, egy olyan szegmens, amit nem szabad alábecsülnünk. Hiszen egy komoly, erős, jövőorientált ipar nem mindenki számára teljesen egyértelmű, nem mindenki fogékony erre az elképzelésre, és ezt igenis hangsúlyozni kell a képzés során is. Elnök, köszönöm szépen. Három hozzászólónk lesz még, és nyilván jó lenne, hogyha reagálhatna majd itt a mellettem ülő vendégsereg, úgyhogy nagyon röviden megadom a szót Merkiz asszonynak. Well, then I will show that I can be short. Jó, hát akkor most bebizonyítom, hogy tudok röviden is beszélni. Sok mindennel egyetértek az előttem szólók által mondottakkal, de főleg a legutóbbi hozzászólóval, hogy a nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok tényleg kioltották az innovációs szikrát sok esetben. És azt gondolom, hogy az előrelépés, és tényleg köszönöm a, hozzászólóknak, előadóinknak, amit elmondtak, Nagy örömmel hallottam az alapanyagokról, mert ezek a kérdések egymással összefüggnek. De hiányoltam a nagy piac szerepét, hogy ez hogyan ösztönözhetné az iparpolikát. Mert szerintem az innováció, a nagy piac, illetve az alapanyag, megfelelő alternatívák megtalálása, ezek mind-mind-mind szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Elnézést, hogy ragaszkodom ehhez. Szeretném hallani a véleményét arról, vagy véleményüket arról, hogy ezeket a szakpolitikákat hogyan kapcsolhatnánk egymáshoz. Talán az első részben hangzott el, ezért nem hallottam azt, hogy a KKV-kat hogyan lehetne bevonni az új ö, iparpolitikába, mert persze az ipar nem csak a nagy vállalatok ö, ügye, hanem a KKV-ké is. Ezen kívül a szabványosításról szeretnék hallani, világviszonylatból és az európai ö, szabványokról is, hogyan segíthetne ez az iparpolitika kialakításában. Fenszölten úr, a bizottság csak egy vagy két érintettel konzultál? Vagy rosszul értelmeztem azt, amit mondott? Mert én úgy hallottam, hogy nem megfelelően tájékoztatta a bizottságot az érintettek vonatkozásában? Vagy félreértettem, amit mondott? Mert általában úgy tudom, hogy a bizottság alapos munkát végez, bár nem az én feladatom, hogy védelembe, védelmét képviseljem itt a bizottságnak, de jó lenne, ha ez így volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, az valóban rövid hozzászólás volt. Tomzon asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani. Végighallgattam önöket, és fontos ez a jelentés, el kell mondanom, fontos, hogy megbeszéljük Európa iparstruktúráját. Ugyanis magának a meghallgatásnak a cím egy kicsit félrevezető. Ugyanis nem iparpolitikáról beszélünk itt, hanem a gyártási politikáról. A kérdés pedig az, hogy talán egy kicsit provokatív leszek, hogy mire kellene koncentrálnunk. Az Egyesült Királyságban Margaret Thatcher a 80-as években bezárt az acélüzemeket, a bányákat, és az Egyesült Államok, vagy az Egyesült Királyság, bocsánat, társadalma teljesen átalakult. Aztán Blair elbocsátotta az embereket, de most meg megint föl kéne őket venni. Aztán az új ö, munkáspárt ö, rájött, hogy talán ez mégse volt olyan jó ötlet, mert ö, a zenéléstől vonták el őket. Ugyanis a GDP 10%-át adja a zeneipar az Egyesült Királyságban. Úgyhogy most a gyártásról beszélünk, vagy pedig az iparpolitikáról. Mert akkor be kell vonnunk a, a pop zene iparágat is. Én Dán vagyok. Nálunk a termékgyártásban csak kevesebb, mint 10%-a dolgozik a munkavállalóknak. Most ez mozi vette át a feladatot, mert magát a gyártást most már áttelepítettük Kínába. Aztán ott van Afrika, ahol rengeteg az alapanyag, hogyha már alapanyagokról beszélünk. Nyersanyag. Ami nálunk nem más, mint a munkaerőbe való befektetés, készségekbe való befektetés. Tehát gyakorlatilag a gyártó iparágakat kihelyeztük Európából. Hogyha vissza akarjuk ezt venni, és újra gyártani akarunk Európában, ez a kérdés. Vagy mondjuk azt, hogy jó, hát ennek ennyi. Ott van például a textilipar. A gyártás azt hiszem most már Gánában van. Minden más nálunk, de a gyártás nem. How should we create job for women? A kérdés tulajdonképpen az is még, hogy hogyan teremtsünk munkahelyeket a nőknek. Ugyanis ez is nagyon fontos kérdés. 2020-ban az európai munkaerő 75%-a nő lesz ugyanis. Köszönöm szépen, újabb szempontokat hallhattunk, és utolsó hozzászólóként Fini úr. Köszönöm, elnök úr akárcsak rossz tett asszony, én is nagyon aggódom, Európa, mint cím miatt. Ez nagyon fontos, mert ha példátlan válságot él meg a világ és, az, és Európa, végre rájöttünk arra, hogy ott, ahol megmaradtak az iparágak, könnyebben túlvészelték a nehéz időket, mint mások. Írország az egyik legjobb diákja Európának mutogat más országokra, mert ők könnyebben vészelték át a válságot, mint mások. Tehát azt akarják, hogy integrált iparpolitikát hozzunk létre Európában. Én azt fogom mondani, hogy hát minden attól függ, hogy mi a cél ezzel. Mert ha a cél megmarad, a szabad, konkur- a szabad verseny, akkor nem változik a helyzet. És a válságból három példát mondanék, nálunk 10 millióan laknak na, csak, a Renault, a Total és a Cuno. A Renault a Dacia-ba fektetett be, hogy egy olyan modellt hozzon létre, amely a feltörekvő területekre használható és Franciaországban 9%-át képviseli ez az eladásoknak. A románok kevesebbet keresnek ugyan, akik létrehozzák ezt a terméket, és eltűntek a munkahelyek Franciaországban. Mindenki arról beszél, hogy újra teremtsünk iparágakat. Tudják, hogy mi történik? a ládának ö, veszi meg egy milliárdért ö, a részvényeit, azért úgy ugyanazt csinálja, mint amit a Dácsiával be akar ö, az orosz termékekbe fektetni. Nem! A Renault most azon gondolkodik, hogy a Clio technológiáját ö, viszi át, visszajön Európába, új céget fog alapítani, és több pénzt keres. Franciaországban volt egy óriási elképzelés, hogy a, az olajtermékek terén monopólium legyen. Dögolnak volt ez a fantasztikus ötlete, most pedig a termelő országok közelébe akarnak menni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ahogy kialakul valamilyen válság, nehézség, vagy nem tudunk szállítani, mi lesz? Harmadik példa. Az amerikaiak a Dysonnal eljöttek hozzánk, csak egy kis cég, 120 ember dolgozik itt. De ha munkanélküliek lesznek, az sok. És ott van az atomipar. Az amerikaiak is megvették az üzemet, de miért? Azért, hogy bezárják. Mindenkit kirúgtak, és elvitték a szabványt. Hát, hogyha ugyanez lesz a megoldás, akkor nem igazán látom a lehetőségeket az iparra nagyon sok közpénzre van szüksége? Á, egyáltalán nem. Az iparágakban soha nem volt annyi profit, mint most. Miért? Mert akik elmentek Európából, és akik minden egyes lehetőséget kihasználnak, hogy olcsó munkaerő, olcsó környezetvédelem, kevesebb adó, és a lehető legnagyobb profit termelődjön nekik, a leggazdagabbak. Úgyhogy valamit változtatni kell. A szakszervezeti képviselők elmondták a véleményüket. Azt mondták, hogy az európai piac fantasztikus lehetőség lenne. 500 millió a fogyasztó és a lakosok száma. De addig, amíg 50 és 1000 euró között mozognak a bérek, egyszerűen nem tudunk előrelépni. Egyszerűen előre kell lépnünk a szociális Európa felé, és meg kell tennünk annak érdekében, hogy védjük meg a még meg létező iparágokat, és másodszorban az is nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi aspektusokat igenis figyelembe vegyük, mert annak szemben azzal, amiket mondanak, hogy nem érnek semmit, igenis érnek valamit, mert ha a szociális normákkal ö, párosítjuk őket, segítenek előre haladni Európában. Aztán először is a népek ö, igényét kell kielégíteni az iparnak, integrálni kell a területhez, tiszteletbe kell, hogy tartsa a környezetet, mindenféle és gazdagságot kell teremteni a közösségnek. Mert hogyha valahol az európai kontinensen túlhozza ezt létre, e, és az európai kontinens nem profitálhat ebből a gazdagságból, akkor nem, nincs semmi értelme. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most meghallgathatjuk szakértőink reakcióját a hozzászólásokra. Szerintem az eredeti sorrendben haladjunk tehát 3-4 perce van mindenkinek, hogy kifejezze a véleményét. Nagyon sok értékes hozzászólást és kérdést hallottunk a közönség soraiból. Azt gondolom, hogy az európai vegyipar nem fél a versenytől a harmadik országokkal. Hallottam olyanokat, hogy ellenőrizni kellene a határoknál, visszakövessük a termékeket. Én nem hinném, hogy ez lenne a helyes út. Nagy mértékben függünk az exporttól a világpiacra, és nem lenne helyes, hogyha most protekcionista intézkedéseket és korlátozásokat vezetnénk be a határainknál. Nagyon is nyertesei vannak annak, hogyha a világ más helyeken is növekszik, különösen a kereskedelem által. Tehát ezért gondolom, hogy nem ebbe az irányba kell mozdulnunk. Ami a szabályozást illeti, nos, a szabályozásra természetesen szükség van. A vegyipar azt látja, hogy nagyon sok szabályozás sokkal messzebbre mutat, mint a világ egyéb részein hatályos rendelkezések. Azt gondolom, hogy a források, a, a szakértelem birtokában a nagy vállalkozások megbírkoznak ezzel, ha pedig nem, akkor elvándorolnak. 90% a vegyipari vállalkozásoknak egyébként KKV-k. Nekik nincs az a lehetőségük, hogy elvándoroljanak, hogy egyszerűen fogják a vállalkozásokat is külföldre menjenek más, a világ más részére. Tehát nekik az európai rendelkezéseket megfelelő kereten belül el kell fogadniuk is. Az indiai, a brazil és a kínai vállalkozásokkal kell úgymond versengeniük, és sokszor hátránynak ítélik a rájuk rót szabályokat, illetve azok betartási kötelezettségeit. Lenne egy kérdésem. Az energia ugye Európában sokkal drágább, mint a világ más területein. És láttuk azt is, hogy a, az ipar önmagától nagyon sok olyan kezdeményezést tett, hogy az energia árát csökkentse. Tehát nem is gondolnám, hogy butaság az, hogyha most mindent megteszünk annak érdekében, hogy csökkentsük az árakat, hiszen a versenyképességünket így tudjuk akkor biztosítani a világ többi részével. Az egységes piacról is volt szó, igen, az európai egységes piac, a belső piac kulcsfontosságú a KKV-k vonatkozásában, és ahogyan látjuk, hogy hogyan nemzetközi esednek a KKV-k, én azt mondanám, hogy az európaizációjukat kellene előmozdani előmozítani egy német cég elmehetne Olaszországba vagy Svédországba, hiszen ez sokkal valószínűbb, mint az, hogy egy európai vállalkozás mondjuk Kínába helyezné át a tevékenységét. Ami az innovációval összefüggő kérdéseket illeti, nem arról van itt szó, és hát a bizottság csak pár szektorral konzultált, de tehát a bizottságnak az elgondolása az, hogy szükség lenne egy vízzel kapcsolatos rendelkezésre, hát akkor kivel beszélünk? Nyilván azokkal, akik a vízügyben illetékesek. Ha az eladási láncra gondolok, akkor nyilván az ottani érintekkel kell, kell összeülni. Az elmúlt évben egyébként egy közös megállapodást hozott tető alá a vízgazdálkodás témájában, nyilván az érintett felekkel a tiszta ivóvíz biztosítására és a hozzáférés biztosítására. Tehát azt gondolom, hogy az innovációt mindenképpen figyelembe kell venni, és nem csak a vízgazdálkodás terén, hanem például ugye az autógyártás terén is. Nem pénzt kérünk egyébként, hanem versenyképes keret feltételeket kérünk, amelyek révén versenyezni tudunk a világ többi részével. Krosztet asszony megjegyzésére és kérdésére visszatérve azt mondom, hogy van elég pénz a kutatásra és a fejlesztésre, az innovációra nincs elegendő pénzeszköz azért, hogy ezt a következő fázist, ezt valóban versenyképesen tudjuk meglépni. Köszönöm. Megpróbálok röviden reagálni egy-két pontra, és nem túl hosszan. Nyilván az egyik kérdés az volt, hogy az európai politika lehet-e sikeres a foglalkoztatási politika nélkül. Nos, hát én úgy gondolom, hogy egyértelműen szociális és munka és foglalkoztatási dim, dimenzióra szükség van az iparpolitikán belül, és ez összefügg azzal is, hogy hová lehet legjobban irányítani és orientálni a beruházásokat. Tomzen asszony megjegyzését támogatva azt mondom, hogy a munkaerőbe és a képességekbe való beruházás a legjobb beruházás, hiszen ezáltal biztosítani lehet az, hogy hozzáférhetők kiválnak a képesít, fejlesztést célzó képzések is egyáltalán a képzés, a továbbképzés, amivel az innováció is előmozdulhat itt az Európai Unión belül az egyes ágazatokban. És új termékek is, új szolgáltatások is rendelkezésre állnak majd. A pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozóan is volt megjegyzés. Nos, a szakszervezeti szövetségek közösen egy szélesebb aspektusra helyezkedő véleményt fogalmaztunk meg, és természetesen az új finanszírozási eszközökre is kitértünk ebben, például az LTS-ből e származó bevételekre is kitértünk ebben. Azt is támogatom, hogy igenis legyenek úgymond vesztes iparágak, legalábbis definiáljuk ezeket, és a bizottsági dokumentumban is nagyon pozitívnak tartom, hogy egyértelműen lefektetésre került, hogy minden egyes ipari ágazatot integrálni kellene, amikor innovációról beszélünk. Az utolsó megjegyzésem az, az újraiparosítás Európában nyilván lényeges, de azért lássuk nagyon tisztán, hogy amikor a hagyományos ipari szektorokról beszélünk, akkor vannak nísek, és hát ez szinte elvárás is. Az egyik ilyen szektor a textilipar, ahol igenis megvannak ezek a nísek, és ahol lehetőség van arra, hogy megfelelő eszközöket, gépezeteket és előírásoknak való megfelelést követeljünk meg. Tehát itt az innovációra igenis látok lehetőséget. Ami pedig a a foglalkoztatási politikát illeti, nyilván a nőknek az alkalmazása, a nagyobb jelenléte is egy olyan dimenzió, amire oda kell figyelnünk a jövőben. Köszönöm szépen. Akkor csak nagyon röviden a szabványokra. Van nyilván ugye az Európai Szabványhivatal. Hivatal de hát azért, hogy ez utána minden egyes tagállamban valóban működjön is, le kell fordítani 27 különböző nyelvre ezeket az előírásokat. És ez sajnos a kisvállalkozásoknál nagyon sokszor akadály. Volt egy másik kérdés, hogy mely szektorokat kellene támogatni, mondjuk a gyártást, hozzuk-e vissza Európában. Hát nyilván nem ott, ahol nagy a nyersanyagigény, vagy ahol nagyon olcsó munkaerővel biztosítható a gyártás a feltörekvő országokban, de van érdekes módon egy olyan terület, amely, hát igen, munkaigényes, ez az épület, mm, az építőipar tulajdonképpen. Rengeteg épület van Európában, amelyet renoválni kell, hiszen régi épületekről beszélünk, és ezeket 20-30 éven belül mindenképpen korszerűsíteni kell. Ezáltal is munkahelyeket lehetne terem, teremteni, és az energia megtakarítás is érvényesülne. A második terület, minden, mindenütt, ahol a, az erőforrás és az energiahatékonyságról beszélünk, és hát ugye felmerült itt az a kérdés, hogy a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos célkitűzéseknek mennyiben felelünk meg. De klímavédelem szempontjából nyilván az van a legüdvözlendőbb, hogyha nagyon szigorú, kötelező érvényű szabályok lennének érvényben, amelyekhez kapcsolódnak a világ többi régiói is. Az iparpolitika szempontjából nagyon irőtünkösen elmondható, Tulajdonképpen a rosszabbak az előírások a világ többi területén, az Európára nézve pozitív, hiszen akkor abszolút úttörő szerepet vállalhatnak és akkor nem csak ökológiai szempontból lesz előnye, hanem nagyon sok megtakarítást is kieszközölhet. Sőt, az energia importtól is függetlenedik Európa. A nyersanyagoktól is függetlenedne. Ha pedig megvan a technológia kompetencia itt Európán belül, akkor ezt ki lehet használni az előrelépések megtételéhez. Nyilván látni kell a csapás irányt, látni kell, tudni kell, hogy hova érdemes beruházni, és megfelelően ambiciózus célkitűzéseket is kell megfogalmazni. Köszönöm. Und dann gebe ich das Wort an Professor. Megadom a szót Lui professzor úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül érdekes párbeszédet folytatunk itt. Engedjék meg, hogy utaljak a kezdeti bevezető előadásomra, és azokra a tapasztalatokra, amelyeket a társadalmi átalakulások során szereztem. Európában az a veszély, hogy túl sokat beszélünk, és keveset cselekszünk. Ez a veszély most sokkal erősebb, mint máskor mint máskor. Tehát most gyakorlatilag el kellene kezdenünk cselekedni is. Pontot kell tennünk az eszmecserék végére. Nem csak politikai perspektívákat kell felvázolnunk, hanem cselekednünk is kell. Azok, akik stratégiáról beszéltek eddig, azoknak cselekedniük is kell végre, természetesen termelnünk is kell, itt Európában is gyártanunk kell. Az egyik javaslat az lenne, hogy jobb iparpolitikát folytassunk, és hatékonyabban költsük el a pénzeket. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy Európában rendkívül sok pénzt költenek el rossz, hatékonytalan közigazgatási rendszereken keresztül, public-private partnership konstrukciókon keresztül. Tehát más konstrukciókat is ki kell dolgozni ahhoz, hogy a pénzekhez jusson az ipar. A valóságban ismereteim szerint a szociális piacgazdaság modelle dívik, ezt összehasonlítani Amerikával, az talán nem szerencsés, tehát itt nem lehet az, hogy az egyik kontinens átveszi a másik kontinens rendszerét, tehát hogyha átveszük az amerikai rendszernek a szociális dimenzióját, akkor az is kérdéseket fog felvetni A szakszervezetek és a munkaadók antagonisztikus ellentétben állnak egymással, akik pedig a kis üzemek, kisvállalatok nevében beszéltek, azok megint azok, azok lesznek azok, akik jövőben a sikerhez segítenek minket itt Európában. A Dacia például egy európai vállalat, és ők Európában építik, a, gyártják az autóikat, ezért itt nem látom az ellentétet, amit fölvázoltak. Szeretném önöket megnyugtatni, úgy gondolom a probléma meg van oldva. A Ford pedig egy háromszor akkora kapacitású gyárat épít, tehát ez meg fogja oldani idővel a problémákat. Teljesen mindegy, hogy melyik tagállamban termelünk, a lényeg, hogy Európában termeljünk, Európában gyártsunk. Tehát a lényeg, a megoldás az, hogy Európában történjen a gyártás. Én egy kreatív iparágból érkezem, és talán Európában is van szavunk. Éppen ezért azzal zárnám mondandómat, hogy utalok erre az ellentmondásos vitára. Szerintem tekintsünk el attól, hogy itt az ellentéteket élezzük ki, próbáljunk meg harmonikus párbeszédet folytatni. Jó gyártási struktúránk van itt Európában, alapjában véve. Azt kell megszüntetnünk, hogy ez pénzeket nyeljen el. Különben további nehézségekkel kell majd számolnunk. Elnök, köszönöm szépen az előadóinknak és a képviselőtársaimnak is. Azt gondolom, hogy itt megmutatkozott az a konszenzus elég erősen, hogy a feldolgozó ipar is, és a szolgáltató ipar is itt egy konszenzust akar elérni, együtt akar működni, szeretné az európai értékteremtést növelni, és szeretné a jó képzett munkaerőt megtartani. Nyilván bizonyos szempontokon még dolgozni kell, a bizottság kommunikációjában finomítani kell pontokat, különösen ami a szociális partnereknek a szerepét illeti, azon, de ennek ellenére én meg vagyok győződve arról, amit a képviselőtársunk mondott, hogy az iparpolitika nem csak iparpolitika, hanem az európai iparpolitika kell, hogy legyen, amely tükrözi az Európai Unió célkütőzéseit is, és jól érvényesül a tagállamokban is, tehát hogy együtt húzzuk a kötelet, együtt haladjunk előre egy fenntartható ipari alaptermelés irányába sok jó képzett munkaerővel. Még egyszer köszönöm szépen, tehát folytatni fogjuk a vitát. Januárban, február, februárban eh, szavazásra kerül sor a plenáris ülésen. Köszönöm szépen! Dear colleagues, with it starting in next. Kedves kollégák, folytassuk akkor a következő napi rendi ponttal. Vážené kolegyne, vážení kolegové. Hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy üdvözölhetem körünkben az éghajlat politikai biztost, Koni Hedgartot. Nagyon hálásak vagyunk önnek, hogy eljött hozzánk, biztos asszony. Ön azért most jött hozzánk, mert a Cancuni konferencia előkészületei folynak az éghajlatváltozás témájában. Ami szakbizottságunkat illeti, hiszen nagyon sokat foglalkoztunk e, ezzel a témával, nagyon fontos váltogatásról van szó. Nem akarom elvenni öntől az időt, úgyhogy további késlekedés nélkül már is átadom önnek a szót. Nagyon várjuk, hogy mit akar nekünk elmondani. Még egyszer üdvözlöm önt a szakbizottságban. Köszönöm, Zsászki úr. Tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy végre sikerült összeegyeztetnünk az időpontot, úgyhogy először is a nemzetközi tárgyalásokról fogok először szólni, ahogy ezt az elnök úr is kérte, de nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk eszmecserét folytatni a jelenlegi aktuális témákról is, amelyek hozzám tartoznak. Először is hadd mondjam el, hogy hogy állnak a nemzetközi tárgyalások. Szombaton jöttem vissza ugyanis az úgynevezett előzetes tárgyalásokról, Mexico Cityből, ugyanis ez az utolsó stáció, ahol a konferencia előtt meg lehet tárgyalni a kérdéseket. Nyilván tudják, hogy a hónap végén kezdődik a konferencia, és december 10-ig tart. Nos, mit is szeretnénk elérni ezen a konferencián? Márciusban amikor a bizottság azt javasolta, hogy mivel semmi újdonság nem született Washingtonban, Pekingben, illetve egy csomó fővárosban, Kopenhága óta, tavasszal, azt javasoltuk, hogy akkor most a lépcsönkénti megközelítést alkalmazzuk. Ott tűnik mindenki egyetért, de sajnos a jogilag kötelező megállapodás nem született meg Cancúnban, nem az Európai Unió miatt, mert Kopenhágában is készek voltunk már, most is azok vagyunk, de az egyes államoknak nem sikerült a szenátuson átverekedni a jogszabályokat, és ezért nem tudnak aláírni. Pekingben sem születtek új jelzések, később sem, úgyhogy úgy tűnik, hogy nagy a támogatottság annak az elképzelésnek, hogy Cancúnban most meg kell tudnunk állapodni valamilyen csomagon. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk megvizsgálni, hogy az erdészettel kapcsolatban sikerül-e megállapodnunk, hogy hogyan lehetne megállítani az erdőírtást, és ezt meg kell tudnunk tenni, mert ez volt az egyik olyan terület, ahol az előző kopenhágai tárgyalások során jelentős előrelépés történt. Ugyanez a helyzet az adaptációval, ami pedig a technológiát illeti. Gyakorlatilag elég közel állunk egymáshoz, úgyhogy itt is meg kell tudnunk állapodni. Nyilván a fejlődő országoknak teljesíteniük kellene a pénzügyi területeken, hogy elkezdődjön a finanszírozás. Nos, ami az európai szemszöget illeti, szeretnénk előrelépést az MRV terén. Itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk mérni azt, amin megállap, amiben megállapodtunk. De talán, tulajdonképpen ez kulcsfontosságú terület az egész folyamatnak, mert egyszerűen nem ö, alakulhat ki olyan helyzet, ahol valaki megígér valamit, és aztán nem tudjuk mérni azt, hogy mit is értünk el. Tehát Gyakorlatilag átláthatóságra is szükség van az egész folyamatban, mert nyilván nem mindenki egyformán lelkes az átláthatóság miatt, hogy a számait kiteregesse mindenkinek nemzetközi téren. Úgyhogy ez ugyan nehéz diónak tűnik, de mivel Kopenhágában előrelépés történt, további előrelépésre van szükség a kampunni tárgyalások során. Végezetül a részpiacot szeretném megemlíteni. Bizonyára tudják önök is, hogy európai, de világpiaci szempontból is fontos, hogy miért kell például a CDM rendszereket modernizálni. Nem tudok most visszatérni a részletekre, de erre is szó lesz Cancunban. És szeretnénk egy kiegyensúlyozott csomagot elérni. Ez azt jelenti persze, hogy nem csak a könnyű részeket kell megoldanunk, és aztán a nehézségeket meg magunk mögé tudni, kiegyensúlyozottan kell tárgyalnunk végig. Végezetül a tárgyalásokkal kapcsolatban talán még azt elmondanám, hogy folyik a vita arról is, a kiotói jegyzőkönyv úgynevezett második elkötelezettségét is elvállalja Európa. Európa megfogalmazta azt a figyelmeztetést, hogy megöljük Kiotót. Ezt mindig furcsának találtam, mert minden belpolitikánk a kiótói elveken alapul. Tehát miért érdekelne minket az, hogy megöljük kiótót? Úgyhogy mi most azt mondjuk, hogy nem, készek vagyunk folytatni, bizonyos feltételekkel persze ezt a feladatot. Mert ugye másoknak is el kell kötelezniük magukat emellett, ez az egyik feltétel. A másik pedig, hogy a jelenlegi kiotói rendszerben az egyik gyenge pont, erre majd visszatérünk, bár eléggé speciális terület, a környezetvédelmi aspektus, ami nem eléggé biztos, tehát ezt is meg kell vizsgálni. Tehát Európa nem probléma, mi letettük a voksot kiotó mellett, megígértük, elértük, sőt, többet is elértünk, mint amit megígértünk, úgyhogy nem mi vagyunk a problémásak, úgyhogy most már másokra is nyomást kell gyakorolni, hogy mutassanak már fel valamit. Mi ezzel fogunk érvelni, ez a fontos, amit figyelembe kell venni, és aztán elmondhatják nekem, illetve feltetik a kérdést, hogy na, meg lesz ez az eredmény? Hát ezt nem mondhatom. Az előkészítő szakasz jól ment, ebből a szempontból elmondhatom, hogy eredményes volt, de hát aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz Cancúnban, mert ugye ott kell majd a valós kompromisszumokat megkötni, és ezt próbáljuk elérni. Európa nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy nyomja a témákat, Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Európa megértse, hogy egy emberként kell beszélnie. Azért, hogy az üzenet ugyanaz legyen Európa részéről és a tagállamok részéről, ha azt akarjuk, hogy odafigyeljenek ránk a tárgyalások során. Nos, ennyit Cancúnról, és most visszatérnék más területekre. Hozzám tartozik és remélem, hogy a szakbizottságot is érinti majd, amiről beszélni szeretnék. Éghajlat kapcsolattal kapcsolatos kérdések, a 2020 program, amit néhány héttel ezelőtt fogadott el a bizottság, és az egyik prioritása a bizottságnak az Európa 2020-as reformprogram végrehajtása, a rugalmassági kezdeményezés és a források hatékonysága. Ennek elérése érdekében, hogy alacsony szintkibocsátás legyen, integrálnunk kell a politikákat, az éghajlatváltozás, energia, a közlekedés, környezetvédelem területeit, és most erre koncentrál a bizottság. Nem csak a saját területeinkkel foglalkozunk, hanem az egész bizottság horizontálisan próbál előrelépni. A bizottsági 2011-es munkaprogram tehát megfogalmaz az energia, közlekedés és az alacsony szén, széndiokszid kibocsátású gazdaság 2050-re hogyan tudja átalakítani az európai gazdaságot. Itt nem csak a 2050-es roadmap-et mutatja meg az energetika terén, hanem a közlekedési programot is, illetve az energetikát is, Öttinger és Gallas biztosok segítségével. Mindez nem csak megerősíti majd a holnap gazdaságát Európában, hanem már is új lehetőségeket biztosít. Munkahelyeket az eko iparákban, amelyek évente 7%-kal növekedtek 2000 óta, és több millió ö, új zöld munkahely teremtődik majd 2020-ig. A 20%-os csökkentési cél túl szeretnénk szárnyalni, és végrehajtani az alacsony széndiokszid kibocsátású tervet. 2050-re ez ugye 80-90 százalékos csökkentést jelent, a két fokos cél a szem előtt tartásával. 2011 tavaszán jelenik majd meg ez a dokumentum, benne lesznek majd ezek a célkitűzések, illetve hogy hogyan tudjuk őket elérni, és a 2030-as célok is ebben a dokumentumban lesznek majd benne. 2020 már nem soká itt van. A beruházók számára nagyon fontos az, hogy azon túl is gondolkodhassanak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő jelzést közvetítsünk számukra, hogy mi lesz a 2020-as, 2030-as évek után. Aztán nézzük a rövid távú célokat. Ugye, ha tudjuk, hogy 2050-re mit kell elérnünk, akkor azt is tudjuk, hogy 2030-ra mi a cél, De ha nem tudjuk, hogy 2020-ra mit kell elérnünk, akkor nagyon nehéz lesz az életünk az elkövetkezendő időszakban. Most megvan a kommunikáció a költségről, az előnyökről, a kihívásokról, hogyha a 20%-ot túl akarjuk szárnyalni. Most minden egyes tagállammal foglalkozunk, hogy ha egyszer megvan az európai kép, akkor ezt levetíthessük tagállami szintre. Azt is el szeretném mondani, hogy az energiahatékonyság éve rendkívül fontos, úgyhogy várjuk a parlament hozzájárulását, hiszen hisszük, hogy ennek még vannak potenciális lehetőségei, és azt gondolom, hogy fontos azt is látni, hogy ha lehet, akkor használjuk fel az EU költségvetés bizonyos forrásait, hogy célzottabban használjuk fel a költségvetés adta lehetőségeket, a prioritások irányába, mert még mindig vannak ki nem aktázott lehetőségek a tagállamokban, és talán leszedhetjük ezeket az alacsony ágon lógó gyümölcsöket, főleg az új tagállamokban. Nos, beszéljünk a összehasonlításokról. Szerintem ez önöket is nyilván érdekli, hiszen Azért hajtottuk ezt végre, hogy főleg azon ágazatokban, ahol a szénszivárgás tapasztalható, mi a helyzet, 52 ágazatot ki kell zárni ebből, de megszületik ez a nagy viszonyítási gyakorlat. Nagyon sok ágazat elmondta a véleményét, és úgy gondolom, hogy most már többé-kevésbé mindenki elégedett, hiszen elismerik ők is, hogy nem könnyű feladatról van szó. Nem a bizottság akart ezt így, eredetileg a bizottság tavaly azt javasolta, hogy csak árverezzünk mindent, de a parlament, illetve a tagállamok, illetve az iparágak közül néhányan emellett szavaztak, és bizonyos kritériumokat állapítottunk meg, hogy hogyan történjen mindez. Hát egyáltalán nem volt könnyű, ellenkezőleg nagyon összetett feladat állt előttünk, de remélem megértik önök is, hogy nagyon logikusan kellett eljárnunk az összehasonlítás során. Egy ágazat vonatkozásában nem lehetett egy módon eljárni, egy másik ágazat vonatkozásában pedig egészen másképpen. Ragaszkodnunk kellett az irányelv adta lehetőségekhez. Most már ez megtörtént, és a nyári szünet előtt hónapokot át dialogizáltam az érintettekkel, hogy a lehető legtöbb információt begyűjthessem, de ennek ellenére továbbra is tartani kell magunkat az alapelvekhez. De hát azt hiszem, ez semmiképpen nem újdonság az önök számára. Annyival zárnám hozzászólásomat, hogy nagyon fontos elfogadni azt, hogy ez egy rendkívül ö, speciális ö, szakmai jellegű tevékenység lesz, nem politikai jellegű ha valami többletet adunk az egyik ágazatnak, azt egy másiktól kell elvennünk. Úgyhogy az én tanácsom az lenne, hogy próbáljunk nem túlságosan politizálni ezen a téren, mert nagyon szigorú kritériumok vannak az irányelvben lefektetve, és hogyha nem tartjuk be őket szigorúan, akkor nagy bajba kerülünk. Nem akarok itt most részletekbe menni, csak a háttér ismeretet szerettem volna megosztani önökkel, behetné, beszélhetnék részletesebben is, de azt hiszem, hogy elnök úr jobb lenne, ha most a kérdésekre térnénk át. Köszönöm. Děkuji paní komisařce nejen za představu o velmi složité diplomaci. Köszönöm szépen, biztos asszony hogy ilyen betekintést nyújtott a kankuni diplomácia hátterébe és a jövő évek stratégiájába, amit a ipari területen, iparpolitika területén kell majd folytatnunk. Érdekes háttér információ volt tehát ez számunkra, ami pedig a mai vitát illeti, ez mindenképpen jó bevezetés volt a vitához. Thompson asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül érdekes előadást hallhattunk. Olyan klímaprogramot hallhattunk, amely a növekedés feltételeit is megteszi 2020-ig, és figyelembe veszi a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos eredeti elképzeléseinket is. Ha a bizottság ezt a tervet követi, a tartós széndiokszid csökkentés területén, akkor ez sokként fogja érni az európai ipart. Azonban itt Európának elsőknek ne kell lennie, aki reagál. Tehát 2020-ra a fenntartható energiaforrások felhasználását növelni kell. És így így talán nagyobb eh, részarányt is elérhetünk 2020-ra, mint eredetileg terveztük. Most van egy jelentésünk, és a 20%-os eh, kötelező célnak a logikus eh, alkalmazását láthatjuk itt. Fontos, hogy megkapjuk a többség támogatását, azonban 2011. január 1-ére Kína már eléri a 20%-ot, 2015-re pedig további 17%-ot fog elérni. Tehát éppen ezért nálunk is fontos, hogy új módszereket, eljárásokat fejleszünk az energiafelhasználás hatékonyságának növelése érdekében, hogy lépést tartsunk Kínával. Nekünk kell tehát elsőként lépnünk, proaktíveknek kell lennünk, azonban ehhez kötelező érvényű célokra van szükségünk, hogy lépést tartsunk Kínával. Tudunk tehát proaktívak maradni és Kínával lépést tartani? Köszönöm szépen, három percre korlátozzák a kérdéseiket, kérem szépen, mert nincs túl sok időnk. Turmes kolléga, parancsoljam. Köszönöm szépen. Köszöntöm itt körünkben a biztos asszony. Két kérdésem lenne. Az egyik az AIUS. Ha jól tudom, Több millió eurót szántunk Lengyelországnak és más országoknak, amikor 2008. decemberében ez a megállapodás létrejött. Ezért nagyon meglep, azt kell mondanom, hogy ugyanezek az országok ma visszajönnek, és tulajdonképpen aláássák ezt az egyezményt, amelyet 2008. decemberében megkötöttünk, amelyel a amelyen megszüntettük volna bizonyos energiáknak a használatát. Tudjuk jól, hogy, hogy 60-70-80 százalékát is kiteszik a, az energiafelhasználáson belül, hogyha fennmaradna a régi rendszer. Tehát Ugye az acél a gyártástól kezdve, gondolok itt mondjuk a szélre, illetve más nagy vegyipari óriásokra, mint a BASF. Nagyon erőteljesen felépnek a 30%-os határ ellen. A klímáért felelős főigazgatóság egy elemzést végzett el, arra vonatkozóan, hogy eh, az európai iparnak mekkora hányada lenne igazából a nyertes az ilyen szigorú klíma előírásoknak. Tehát a versenyképességet nem tudom, hogy hogyan lehetne ebben a tekintetben definiálni. Nagyon sokszor nagyon szűken tekinti, tekintjük ezt a definíciót, ugye nagyon energiaintenzív ágazatokról beszélünk, amelyek 6-7 százalékban járulnak hozzá a GDP-hez nemzeti szinten, de sokkal nagyobb kontextusban kellene tekintenünk itt a részesedést, hiszen itt, itt vannak a szolgáltatások, amelyek ugyanúgy nyerhetnének a, a klímaváltozásban vállalt úttörő szerepét, de nagyon sok egyéb ágazat is ide sorolható. Zsadúr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Követném Turmes kollega gondolatmenetét. Vannak jelentések, szakértői vélemények, hogy bebizonyítsák, hogy mennyire ambíciózusak lehetünk az éghajlatváltozás terén, gazdasági, szociális, környezetvédelmi szempontból is nyilvánvalóan. A kérdés az, hogy hogyan sikerül majd ezt az üzenetet nem csak a parlamenten belül, de azon túl is, a tagállamokba is eljuttatni, hogy meggyőző legyen. Mert végül is a tagállamokban beleértve ezt a szakbizottságot is és a parlamentet is, inkább visszahőkölünk az éghajlatváltozás, az energia átalakulás terén, pedig most kellene éppen előre menni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy sikerüljön kollégáinkat ö, hazáinkban meggyőzni, hogy ö, gazdasági és szociális szempontból még mindig lépnünk kell? Második kérdés. Mi a helyzet az átláthatósággal a tagállami finanszírozás terén? Ugye az előfinanszírozás vonatkozásában, ugye a kopenhágai, a kankóni tárgyalások során sikerül-e tiszteletbe tartani a további köztámogatást és az adakozás, az adományozás formájában történő finanszírozást. Még mindig ugyanezekben gondolkodunk? Hogyan sikerült tovább is éltetni ezt az üzenetet, ami néhány hónappal ezelőtt sikeresen működött, hogy 30%-ra lépjünk kis költséggel. Köszönöm. Odi úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos asszony önnek is. Ma úgy érezzük, hogy nagyon nehéz világszerte dialogizálni. Kereskedelmi szempontból is, és főleg akkor, amikor a környezetről van szó. Nos, ha pragmatikusak akarunk lenni, akkor újra kellene alkalmazni a Kyoto jegyzőkönyvet, ami nem koercitíve lép fel a tagállamokkal szemben, akik nem írták alá. Na most, ami az eszközöket illeti, amelyek a kezünkben vannak, nem kellene-e re- régiónként Európa, Dél-Amerika vonatkozásában kicsit elszigetelni azokat az országokat, amelyek nem hajlandók követni minket. És ott, ahol az emberek úgy döntöttek, hogy korlátokat építenek, valamilyen mechanizmust létrehozni, ami védeni iparágainkat. De főleg, hogyha a környezetvédelmi termelés terén er-, érdemei vannak, sikerül-e bilaterális vagy multilaterális megállapodásokat kötni, például az Európai Unió, Dél-Amerika vonatkozásában egy olyan jogi kitétellel, mert tudjuk, hogy a vto val szemben nem lehet szociális normákat bevenni a megállapodásokba, viszont környezetvédelmieket igen. Miért nem lehet akkor gazdaság és kereskedelmi megállapodásokat valamilyen környezetvédelmi aspektussal kötni, ami a vto val is kompatibilis, és amely jelentős területeket vonna be ebbe, és kizárna például olyan területeket, mint Kína ahelyett, hogy ilyen globális dialógust folytatunk, ahol mindenki egymásnak gratulál, az állam és kormányfők tárgyalnak, de semmi konkrétum nem történik. Köszönöm. Thank you. Next time, uh, Mrs. Hall. Thank you. Um, Commissioner, I... Köszönöm. Három kérdésem lenne, biztos asszony, ha lehet. Először is. Említette, hogy a finanszírozás kérdése nagyon fontos lesz, hogy Cancunban kielégítő eredményre jussunk. Engem aggaszt ez egy kicsit, mert ahogy én tudom, a 2010-től 2020-ig tartó időszakra még az első adag sem került kifizetésre, a 7,2 milliárdból 2,4-ről van itt szó, ami mellett elkötelezte magát az EU. Mikor kerül erre sor? mert nyilván potenciális akadályt fog ez képezni hamarosan a fejlődő országok számára a tárgyalások során. Másodszorban a fejlődő országokat mivel biztosíthatjuk arról, hogy ez a pénz a fejlődési támogatásokon túl kerül majd rendelkezésre bocsátása. Mert az afrikai országok főleg azt mondják, hogy az egészségügy finanszírozásától vonják el ezeket a pénzeket, ami az ő szempontjukból egyáltalán nem kielégítő. Ami a tiszta fejlesztési mechanizmusokat illeti. Említett a torzulásokat. Kicsit részletesebben kifejteni ezt? Tudom, hogy vannak olyan üvegházhatást okozó gázok, amelyek sokkal-sokkal jelentősebbek, mint a széndiokszid, és ez is magában már torzulásokat okoz. Szélesebb aspektusból a CDM szinte csupán Kínába és Indiába kerül, Afrikába pedig nagyon kevés, vagy alig kerül. Bár hallottam néhányról, de hát ez ugye nagyon ritka. Végezetül, ami a 30%-ra való áttérést illeti. Ön milyen mozgást tapasztal a tanácson belül? És milyen mértékben tudjuk még inkább közvetíteni ezt az üzenetet. Nevezetesen, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben el tudjuk ezt könnyen érni. Főleg, ha egész egyszerűen a 20%-os energia hatékonyság megtakarítást sikerül elérnünk, aminek sikerülnie kell. Köszönöm szépen. Karelíri asszony. Thank you very much, Commission, for a very detailed um, description. Um, uh, I Köszönöm szépen. Szerettem volna megkérdezni egy olyan tárgyban, amelyre éppen utalt kollégám is a tiszta fejlesztési mechanizmusokkal kapcsolatban. Szinte torzulnak ezek a mechanizmusok, a CDM mechanizmusok, mert olyan projektekre alkalmazzák, amelyek uh, a CO2 kibocsátást talán csökkentik, de a fejlődő országokra nézve más kísérő hatásuk is van. Indiában és Kínában 80-90 százalékban ezekből a tulajdonképpen az ilyen projektek alá tartozó üzemekből származnak. És azt gondolom, hogy azért az eredeti célja ezek, ennek a CDM rendszernek nem ez volt. A jövőre nézve, legalábbis úgy gondolom, vagy remélem, talán ezt az egész CDM rendszert újra lehet ö, ö, alakítani, de nem tudom, hogy van-e egy módja annak, hogy ezeket az engedélyeket az LTS e rendszeren belül integráljuk. Az a véleményem, hogy a CDM projekteket úgy irányoztuk elő, hogy, hogy ezeknek legyen egy másodlagos hozadéka. Mindenképpen valamiféle pozitív hatása az országra, ahol végrehajtásra kerülnek. Tehát a bizottság, valamint a bizottság és a tagállamok el tudják-e kerülni azt, hogy a CDM rendszerből megvalósított projektekre adott engedélyeket fenntartsák, vagy mi lesz ezekkel? Ezt a jó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy eljött ma ide hozzánk. Öröm számomra, hogy láthatom. Frakcióm nevében szeretnék tehát köszönetet mondani azért, hogy itt van. Nos, a Kankoni konferencia azt gondolom, hogy megfelelő perspektívába helyezi most ezt a konferenciát, hiszen a, konferenci- a kopenhágai fordulónál ez nem történt meg. Annak idején rengeteg volt az álmodozás, az álom, most pedig látjuk a valóságot, hogy mit érhetünk el. A hatékonyság azért abból adódik, ugye, hogyha realisztikus a megvalósításra kerülhetnek a célok. A fantazmagóriák és a az álmok is lehetnek segítőek, de azért mégis a valóságot elemezve láthatjuk, hogy mit sikerült elérni a tervekből, a célkitűzésekből. Amit ön elmondott a kankuni célkitűzések kapcsán, azt kell mondjam, ezek sokkal inkább adaptálva lettek a valósághoz. Vannak olyan országok, amelyeknek nagy a kibocsátása, és nem nagyon kooperatívnak, nem mutatkoznak, úgyhogy köszönöm, hogy ennyire realista volt. Ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk a tekintetben is, hogy pontosan lássuk, hogy merre kíván elmozdulni az Európai Unió. Ugye 2020-ról beszélünk. Ön azt mondja, hogy mindjárt itt van 2020, ezért most már inkább 2030 vonatkozásában kell új szabályokat felállítani, mert ez a beruházók szempontjából is kalkulálható jövőt teremt. Hogyha megvan ez a 30%-os térkitűzés, akkor minél hamarabb bevezetésre kerülhet ez a kötelező határérték. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy nem volna helyes, főleg a válság közepette erőltetni ezt a célkitűzést. Gondoljunk arra is, hogy hogyan tudunk legjobban döntésre jutni, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy a kötelezettségeket tartsák. Mit teszünk e helyet? Még távolabbi célokra, még távolabbi célkitűzéseket fogalmazunk meg. 30% és 2030. Ezek a sarokszámok. Szinte az a benyomásom, hogy a vállalkozások a klímaváltozás és az azzal kapcsolatos politikát illeti, akarják látni a jövőt, szeretnék kalkulálhatóvá tenni a jövőt, hiszen így tudják tervezni a tevékenységüket. Mi pedig most a technikai előrelépést látva, nyilván olyan célokat fogalmazunk meg, amelyek talán minél hamarabb elérhetőek. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy a technikai, műszaki lehetőségektől függ minden. Ezért nagyon fontos számomra, biztos asszony, hogy a hatóságaink és az európai intézményrendszerünk tényleg realista alapokon fogalmazzon meg célkitűzéseket. Ha így dolgozunk, akkor hamarabb is és gyorsabban jutunk előre. Ugye van egy felügyeleti rendszer, megvan a kritériumrendszer, tudjuk az energiahatékonyságot, mint prioritást, és ezek az alapvető paraméterek a döntőek. Ugyanakkor a műszaki és technikai fejlődése jobb eszközök birtokába kerülünk, és aztán lesznek politikai döntések, amelyek bízom benne, hogy gyümölcsözően juttatnak bennünket előre. Köszönöm. Keszi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és biztos asszony, önnek is köszönöm ezeket a az érdekes gondolatokat az expozíjában. Azt gondolom, hogy mindannyian emlékezzünk arra, és emlékeznünk kellene arra, hogy amennyiben nincs megfelelő elkötelezettség, akkor hiába van itt elkö- tervezés, akkor nem lesznek megvalósítva ezek a 20%-os tékötőzések. Ugye most már 30%-ról beszélünk, ha nem szállnak be többen is a hajóba, de amennyiben nem teljesítik a célkötőzéseket, akkor nem lesz előrelépés. Egy másik dolog azt gondolom nagyon fontos, hogy minden lehetőséget megragadjunk és feltárjunk a különböző területeken. Ön beszélt itt többek között az erdőgazdálkodásról, az újraerdősítésről, globális szintéren és Európán belül is. És azt kell mondanom, hogy az én országom az utóbbi 20 évben 3-4 százalékkal növelte az erdősítési tevékenységét. Tehát e tekintetben nagyon hatékonynak mondható. De kérdezném öntől azt, hogy a széndiokszid befogással kapcsolatban mi az álláspontja? Ugye a humuszról mondják, hogy képes megfogni a, a CO2-t, de tudjuk, hogy a különböző műtrágyák alkalmazása is befolyással van a széndiokszid megkötésre, a föld meg a talaj széndiokszid megkötésére. Tehát amennyiben a humusz arányát növeljük a talajban, akkor mondhatnánk azt is, hogy a célkütőzéseket hamarabb elérjük. Nagyon sok elemről van tehát szó, és mi a szennyezett talajokra ö, koncentrálunk ezeken a területeken. Nyilván nem volt, volt előrelépés, tehát itt is egy nagyobb ö, megközelítéssel, szélesebb ö, kontextusban kell ke, ö, vizsgálni ezt a kérdést. A benchmarkinggal kapcsolatban is volna egy kérdésem a viszonyítással kapcsolatban. Vannak nagyon jó technológiákat alkalmazó ö, vállalatok és ö, ágazatok, mások nem ilyenek a primér energiaforrásokkal dolgozók, mint például a gáz, alkalmazók talán nem tudnak versenyt, versenyben maradni, de a kérdésem akkor az, hogy akik nem versenyképesek, azok akkor automatikusan ki fogják helyezni a termelésüket? Nem inném, hogy ez hatékony lenne az International Paper, az egyik ilyen vállalat, amelynél a versenyképesség azt fogja eredményezni, hogy elvándorol. Turmes úrnak mondom a következőt, nem láttunk eurómilliókat és milliárdokat, viszont azt látjuk, hogy a kiotói eredmények azok melyek voltak. Azt gondolom, hogy az erőfeszítéseinket elismerik, de nyilván nagyon jól ismerjük azokat a költségeket is, amelyek együtt jártak a felkészüléssel, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Tehát higgyék el, értékeljük azt a sok-sok támogatást, amit kaptunk önöktől. A fűtőelemekkel megrakott Franciaországból Németországba igyekvő vonat feltartóztatását figyelemmel kísértem, és természetesen lehet, hogy nekünk is lennének hasonló jellegű problémáink Lengyelországban, hogyha nem lennének érettek a technológiáink, amelyeket alkalmazunk. De még egyszer mondom, fair módon kell értékelni az erőfeszítéseket. Azok a gazdaságok, amelyek, amelyek a kőszínre alapulnak, nyilván másként működnek. És azt is tudjuk, hogy a gazdasági fejlődés a munkahelyek megtartásával, illetve fel, teremtésével is összefügg. Köszönöm szépen! Következő kérdés Langen úrtól. Köszönöm. Biztos asszony, köszönjük ezt az áttekintés, és azt is, hogy eljött ide ma közénk. Meg kell mondanom, hogy csodálkozom, hogy a politikai trendeket ennyire pozitívan és optimistán értékeli. Ez pozitív. Kopenhága óta azonban, és a köztes tárgyalások is nem nagyon hoztak előrelépést, azért ezt valljuk be. Gazdaság és politikai keretfeltételek születtek, de ezek inkább romlottak, különös tekintettel az időközi választásokra Amerikában, ahol az új többség által az USA-nak az első két éves Obama adminisztráció alatt hozott rendeletei és törvényei talán most még szerényebbekké válnak majd. Aztán ugye Kína és Amerika között ott van ez a valuta háború, aminek óriási kihatása van a szabadkereskedelemre, vagy lehetne, és az egész világ kereskedelmére, amikor is munkahelyeket, új munkahelyeket kívánnak teremteni. És aztán ugye az éghajlatváltozás visszaszorítását célzó célkitűzések, amelyeket 2020-ig kellene megvalósítani. Hát a magam részéről a kötelező célokat eléggé szkeptikusan tekintem. Ön szerint mi változott pozitív irányba Kopenhága óta, és a világszintű, a világméretű globális megoldás tekintetében mi romlott a feltételek terén? A kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban számos kérdés vetődik fel, itt már végre dönteni kellene, nem akarok itt most a mélységekbe belemenni, de nyilván a kiosztás, a kapacitás növelés, és az új öm, erőművek kérdése is mind-mind felmerül, és hát itt konszenzusra kellene jutni, méghozzá átfogó konszenzusra annak érdekében, hogy a 2020-as projekt ne kerüljön veszélybe. Ezért a kérdésem az, hogy itt az emissziós kereskedelem, a kibocsátás kereskedelem tekintetében hogyan kíván tovább menni. Na, Azt hiszem, hogy itt akkor minden kérdést meghallgattunk, és ezért eh, visszadom a szót eh, Hidegárd asszonynak. Köszönöm, elnök úr! Először is Thompson asszonynak válaszolnék, aki azonnal a nagy kérdést vetette fel. Versenyezhetünk Kínával? Az én válaszom az lenne, igen, még versenyezhetünk. De úgy gondolom, hogy gyorsabban haladnak előre, mint ahogyan az európaiak megítélik ezt. Én így gondolom. A következő éves tervek során az energiaintenzitás a megújuló energiák felhasználása terén most határozott meg Kína először ilyen kibocsátási célokat, és azt hiszem nem sok időm van a részletekre való kitérésre, de akik azt mondják, hogy ambíciózusak vagyunk Európában, igen, Langen úr is megfogalmazta azt, hogy félünk, hogy elveszítjük a munkahelyeket, és azt mondanám, hogy ha nem intelligensen tesszük, akkor ez igaz, de azt gondolom, hogy intelligensen is el tudunk járni, amikor egyszerre foglalkozhatunk az energetika biztonságával, az éghajlatváltozással és az innovációs kihívásainkkal, mert ezek nagyon fontos kérdések Európában és rá kell döbbennünk arra, hogy akkor is elveszíthetjük a munkahelyeket, ha nem vagyunk eléggé ambiciózusak. Mert amikor az ember ambiciózus célokat fogalmaz meg, akkor a, arra ösztönzi a vállalatokat, hogy innovációval éljenek, és el kell mondanom, hogy a célunk az elkövetkezendő években ez, egyre több innováció, hogy felvetsük a harcot a nemzetközi versenyben. Csak egy példával szeretnék élni Kína vonatkozásában tíz évvel ezelőtt egyetlen egy szélerőműje se volt, ma már három van, mégpedig a legjobbak között, és már most is ö, a teljes ö, szélerőmű piac 50%-át képviseli. Nulláról 50-re. Azt hiszem, ez önmagáért beszél, hogy ha azt akarjuk illusztrálni, hogy mekkora a kockázatunk, hogyha nem vagyunk elég ambiciózusak. Ezért kell ezt komolyan vennünk. Nagyon sokat ruháztak be ezekbe a csomagokba, és bejelentették, hogy az energiahatékony technológiákba meg tízszerezik a beruházásaikat. Turmes úr az AA-ról kérdezett, az atomenergiáról. Október 14-én a Környezetvédelmi Tanács ö, keretén belül a miniszterek megegyeztek abban, hogy 2013-tól kezdve Európa megpróbál megszabadulni a feleslegektől ezen a téren. 11 milliárd tonnáról beszélünk itt, ebből 8 milliárd Oroszországra vonatkozik hogyha ezt 2013 után is használni akarjuk, akkor ez nagyjából kiegyenlíti Európa minden kezdeményezését 2020-ig. Ezért olyan nagy probléma ez. És ezért harcolunk Cancúnban is, azért, hogy szabaduljunk meg tőlük. Aztán, ha sikerül, akkor jön a következő lépés, hogy nálunk ezt a házunk táján hogy, hogyjuk meg. És Turmes úr is mondta már, hogy ezt már bizonyos szempontból belekalkuláltuk a csomagba. Vannak, akik azt mondják, hogy még meg kell vitatnunk ezt. Mindenképpen meg kell próbálnunk betiltani ezeket a felesleges használatokat, és ha ez sikerül, akkor meg kell küzdenünk ö, ennek következményeivel. Aztán Turmes úr kérdezett a versenyképességről is, a 30%-ról, ahogy említettem. Tényleg hiszem, hogyha intelligensen járunk el, ez ösztönözheti az innovációt. Persze ez attól is függ nagy mértékben, hogy hogyan járunk el. Nem hiszem, látván a májusi kommunikációt, hogy itt gyakorlatilag lemaradnánk. A kommunikáció egy része arról szólt, hogy igenis, mi is benne vagyunk a sorban, de ugyanakkor az is benne van, hogy gazdaság és mindenféle szempontból, ipari szempontból is az az érdekünk, hogy ambíciózusak legyünk de majd tavasszal vissza kell térnünk erre. Zsadó úr azt kérdezte, hogy hogy sikerül közvetítenünk ezt az üzenetet, hogy végülis nem olyan rossz, hogyha ambiciózusak vagyunk. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb szövetségesünk ma az ipar. Azt hiszem, egyre többen döbbennek rá ezekben az iparágazatokban, nem csak Kína miatt, hanem Korea, Brazília és más területek miatt is, hogy igenis, nagyra kell törnünk. Csak egy példával hadélyek. A G20-ak ülésén csütörtökön egész nap a legnagyobb üzleti ágak csak a zöld növekedéssel foglalkoznak. Szerintem néhány évvel ezelőtt ez nem következhetett volna be, már ez is azt mutatja, hogy előrelépünk. Sadó úr az átláthatóságot, a finanszírozást is felvetette. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy teljes mértékben átlátható lesz minden. kankumban Európa egyértelműen elmondja, hogy ki mit csinál. A kérdés pedig száz ban kiegészítő jellegű lesz -e ez? Hát őszintén szólva nem. Láttam a tagállamok számait, és egyáltalán nem száz százalékban kiegészítő összeg lesz ez. Ami a bizottságot illeti, igen, de minden tagállam esetében ez nem igaz. Ez persze kérdéses, de el kell mondanom, hogy tapasztalataim alapján a fejlődő országok jobban szeretik, hogyha őszintén elmondjuk, hogy mi az, ami benne van, mi az, ami nincs, ahelyett, hogy úgy tegyünk, mint hogyha száz százalékban új pénzekről beszélünk, ami pedig nem igaz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy végül is értik, hogy miért nehéz a helyzet. Odi úr kérdésére, aki az ENSZ folyamatra utalt. És az volt-e a benyomásom, hogy nehéz volt a helyzet? Igen, mindenképpen. Van-e valami más megoldás, és ön azt kérdezte, hogy bilaterális megoldások esete felvethető-e Kínával, Indiával ez a helyzet. Említette, hogy Dél-Amerikával kapcsolatban működik ez, ott van a Mercosur kérdése, a kereskedelmi egyezmények tárgyalása során a környezetvédelem benne lesz a Mercosurral. Úgyhogy ezt is próbáljuk elérni. Mindezt csak azért mondtam, hogy rámutathassak arra, hogy Európában az az érdekünk, hogy valamilyen ENSZ megállapodást kössünk. De hát mindenki tudja, hogy mi a nehézség ezekben. Sokkal nehezebb azonban az alternatívára rámutatni. Úgyhogy nyilván megvannak az okai annak, hogy nemzetközi tárgyásokat kell folytatnunk. Aztán azt hiszem részben a 2,4 milliárdról is válaszoltam már, az idén ez rendelkezésre fog állni, és mire Cancúnhoz érünk, meg lesz. A CDM vonatkozásában igaza van, vannak torzulások, A HFC 23 vonatkozásában pontosan azért járt el úgy a bizottság, ahogyan eljárt. Nagyon sok probléma felmerül itt. Az egyik, amikor Indiának, Kínának pénzeket adunk, főleg Kína vonatkozásában, főleg az HFC 23 vonatkozásában, A HFC 22 továbbra is gyártják, amiből a 23 lesz. Azért, mert ezzel pénzt csinálhatnak. És ez egy ördögi kör, amiből ki kellene lépnünk, és majd a munkatársaimat meg fogom kérdezni, hogy hogyan. Aztán megint csak a CDM rendszer vonatkozásában általánosságban. Öt nagyon jól fejlődő országban megy 90%-a annak a pénznek, amit 2005-ben megállapítottak. És csak a 2500 közül 52 megy Afrikába, 17 Dél-Afrikába, és 32 az egész afrikai kontinensre. Mindenképpen reformálni kell ezt a rendszert, mégpedig úgy kell megpróbálnunk, hogy az ágazati együttműködés jobban működjön a fejlődő gazdaságok és a kokkal, és aztán a, az első CDM mechanizmust modernizálnunk kell. Azt hiszem, említettem már, a 30%-ot említette, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Finnország már előállt bizonyos dolgokkal, tehát lehet, hogy 35 lesz. Vannak mások is, akik már nyilatkoztak. Én úgy gondolom, hogy az új tagállamok közül néhányan rádöbbennek arra, hogy óriási a potenciális lehetőség az energiahatékonyságban, és ebbe az a leglényegesebb, hogyha jól nyúlnak hozzá, nagyon sok helyi munkahelyet teremt. Ezért utaltam a költségvetésre, ez egy lehetőség, hogy vonzóbbá tegyük a megoldásokat ennek a területnek. Di Castello asszony. Ön a kankúni realitásokra utalt, mint célokra. Talán itt félreértés van. Én nem azt mondtam, hogy 2020-ban ne kelljen ö, kamatot fizetnünk. Én csak azt mondtam, hogy a 2050-es célt már régen megígértük, teljesen logikus, hogy legyenek köztes lépések is. Ha megvan a 2020 és a 2050, akkor tudnunk kell, hogy hogyan jutunk el a csökkentéshez. És bizonyos ágazatok szeretnék tudni már azt is, hogy 2030-ban hol leszünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk oda arra, hogy mi történik 2020-ban, de ott van például a közlekedési stratégia. stratégia. Már évtizedekkel előre kell tudnunk azt, hogy 2030-ban milyen célok lesznek. Mert hogyha egy erőműbe akarunk befektetni, tudni kell. Persze szeretnénk tudni, hogy mi lesz később, nem áll le az élet 2020-ban, ugyanis. Nos, az Egyesült Államok a kopenhágai megállapodás során 2025-re határozott meg célokat, Úgyhogy nagyjából tudjuk, hogy hogyan alakul a helyzet ezután. Aztán Grzur Lengyelország egyetértek azzal, hogy Európa egyedül nem éri el ezt a 30%-ot, úgyhogy ezért kell nemzetközi megállapodásokat kötni. Csak egy dolgot szeretnék megemlíteni. Néha itt elgondolkodhatnak ebben a szakbizottságban arról, hogy segít az, hogyha mondjuk Európa vállalja fel az úttörő szerepet. Két-három évvel ezelőtt nagyjából egyedül voltunk a világ pódiumán, ahol éghajlati célokat fogalmaztak meg. Aztán Kopenhága előtt Oroszország és Japán is. És első alkalommal egy csomó más ország is. Nem kis országok, hanem olyanok, mint Brazília, India, a végén még Kína is, Korea, Szingapur, Indonézia, Dél-Afrika, és még egy csomó többet is említhetnék, mint például Mexikót, és a nagyon sok G20 ország első alkalommal fogalmazott meg ö, saját gazdasága számára célokat. Ez óriási előlépés volt, ö, az európai üzleti ö, szempontból pedig nagyon fontos. Egyetértek, nagyon fontos. A második vállalási időszaknak egyik előfeltétele pontosan az, hogy a CO2-t hogy lehet a talajban megkötni Végezetül Krécor földgáz említette ugyanis. Nagyon világosan szeretném elmondani azt, hogy különböző fajta üzemanyagokat nem lehet különbözőképpen figyelembe venni, az általunk követendő irány elvesz nem teszi lehetővé. Végül Langen úr Tökéletesen egyetértek természetesen, hogy támogatnunk kell az új munkahelyek teremtését, de ugyanakkor legalább 30 éves történetme van Európának a környezetvédelem terén, a szabványok, a szabályozók terén, úgyhogy most már exportáljuk a vízi erőmű, a az egyéb területeken a megoldásokat, most már tisztábbak az autóink, stb. Tehát nem arról van szó, hogy gazdaság és munkahelyek, és a környezetvédelem teljesen más területen van. Ha nem intelligensen járunk el, akkor így itt ellentmondás van, de ha igen, akkor nyilván minden megoldható. Végezetül úgy gondolom, nagyon sok ország döbben rá arra, hogyha nem lépünk előre Cancúnban, akkor az ENSZ folyamat nem igazán kihal, hanem már nem lesz érdekes a jövőben. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon sok fejlődő ország elég sok energiát fog befektetni Mexikóban is, az Európai Unióval együtt, hogy ambíciózus célokat határozzanak meg, konkrétumokat, mert ahogy ön is említette, az ez folyamat nehézségeit nagyon könnyű ö, felfedni, viszont nagyon nehéz más megoldást találni. A G8-ak nem igazán adnak megoldást, a G2 is bizonyos korlátokba ütközik, Tavaly ugyan próbálkoztak, de hát nem nagyon tudtak eh, eredményre jutni a kínai-amerikai csúcson. Úgyhogy el kell ismerni azt, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy nemzetközi tárgyalásokat folytasson, hogy sikerre járunk-e? Hát őszintén szóval nem tudom. Azt tudom, hogy Európa mit tehet, ragaszkodhat bizonyos dolgokhoz. Egy dolog viszont megerősödött Kopenhága óta, az üzleti szféra megérti most már, hogy ha nemzetközi megállapodás nem születik, akkor az lehet a vége, hogy több tucat különböző rendszer fog kialakulni, és ezt egyáltalán nem szeretnék. Azt szeretnék, hogyha ö, azonos lehetőségek állnának mindenki előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk a bizottságunkba mindannyiunk számára nagyon érdekes eszmecsere volt. Nyíltan megmondva, nem mindig örülhetünk annak, örvendhetünk annak, hogy konkrét kérdésekre konkrét válaszokat kapunk a biztosoktól. Éppen ezért még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk, és sok energiát, sok sikert, erős idegzeteket kívánok önnek a kankuni bonyolult, bonyolult tárgyalásokhoz.